Uh, Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdjük a munkát. Fogadjuk el a napirendet. Javaslom, hogy a 9-es napirendi pontot, az EU-Mexikó kapcsolatokról szóló napirendi pontot halasszuk el a mexikói nagykövetség kérésére. Van-e más felvetése bárkinek ellenzi valaki a napi rendet? Akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. A 2013. március 20-21. ülés jegyzőkönyvének elfogadása szokás szerint, hogyha az ülés végéig senki nem él felvetéssel, ellenvetéssel, elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Ezt az ülést, ezt a weben is nyomon követhetik. A magyar tolmacsok üdvözlik a web hallgatóságát is, és a helyben lévő hallgatóság, hallgatókat is. A napirend megtalálható a weben is. A harmadik napirendi pont elnök közleményei. Az ENSZ gazd, Európával foglalkozó gazdasági bizottságának képviselővel tárgyalunk az gépjármű normákról konszent egyetértési eljárásban vagyunk, és május 6-áig, 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Egyetértési eljárásról van szó, tehát igennel vagy nemmel szavazhatunk, ezért csak egy állásfoglalást fogadunk el. Négyes és ötös vitam eszmecsere a parlament 2014. negyedik évi költségvetési prioritásairól a Költségvetési Bizottság előadójával, Jensen asszonynal, aki itt van, a második sorban középütt ül. Itt a Költségvetési Szakbizottságnak készülő saját jelentésünk kellről is vitázunk. Stasnik képviselő a mi jelentéstevünk, illetve a mi előadunk. de először megadom Jensen asszonynak a szót, szeretettel üdvözlöm itt körünkben, és utána pedig Stasnik kollega, kollega kap szót. Parancsolj Jensen asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy felszólalhatok itt. Én vagyok a 2014-es költségvetés előadója és szokás szerint körbejárjuk az egyes szakbizottságokat, meghallgatandó, hogy a milyen specifikus súlypontokat helyeznek el a költségvetésben, hiszen a költségvetési tárgyalások során vitális jelentőséggel bír, hogy az egyes szakbizottságok prioritásait megismerjük, és ezeket be tudjuk építeni a parlament tárgyalási pozíciójába. Röviden, beszeretnék számolni arról, hogy a költségvetési tárgyalások során hol állunk, hiszen minnyáján tudják, emlékszünk rá, nem olyan régen volt ez, hogy a már- márciusi Strasburgi ülésen egy állásfoglalást fogadott el a tisztelt háza 2014-es költségvetés irány elveiről, és ez a szöveg három csapás irányba halad. Egyrészt a több éves pénzügyi terv, pénzügyi keret ről szól. Itt az állam és kormányfők februárban hoztak döntést, de ez még nem elég konkrét ez a döntés. Talán éppen azért, mert a parlament egyetértésére is szükség van, és mi magunk kihangsúlyoztuk, hogy az állam és kormányfők ajánlatát a jelenlegi formában nem tartjuk elegendőnek, kielégítőnek, és tárgyalásokat akarunk indítani erről. mégpedig úgy, hogy több rugalmasságot szeretnénk látni és elérni a sarokszámok tekintetében. Másrészt az jogalap kérdése is felmerült. Nagyon sok szakbizottság aktív most éppen a különböző programok jogalapjának megtárgyalása kapcsán, a tanácssal tárgyalnak a jogalapról. 70 különböző törvény jogszabály tervezetről zajlik a tárgyalás. Ez a helyzet. Nagy a bizonytalanság, ami a keretet, a pénz, többéves pénzügyi keretet körbeveszi, körülveszi. Az MFF, tehát a többéves pénzügyi tervről szóló rendeletről szóló vita, és az MFF, illetve a rendelet határozza meg a flexibilitási szabályokat, a pénzügyi plafonokat, illetve az éves tárgyalások keretét adó intézményközi megállapodást is ez a rendelet körvonalazza. Nos, tehát az MFF rendeletről szóló tárgyalás még meg sem kezdődött. Mi tűrés tagadás? Nehéz helyzetben vagyunk. Múlt év óta tudjuk, készülünk az MFF tárgyalására, de a múlt évi költségvetési részletről már az éve ezen szakaszára befejeztük a vitát. Nehéz a helyzet tehát. Másodszorban pedig a kifizetési jóváhagyások a kifizetési előirányzatok tekintetében is vitaban hiszen itt voltak éppen a tanács arra kötelezi el magát, hogy az előirányzott pénzeket ki is fizeti. Eredetileg a parlament nem szólt ebbe bele, hiszen mi azt mondtuk, hogy egy olyan kötelezettséget vállaljunk, amelyből kifizetés lesz. Ám a tanács részéről nem ezt a reakciót látjuk, és ezért a kifizetési előirányzatokból politikai ügy vált. Múlt évben az ifjúsági munkanélküliség elleni harcról, vagy az EU 2020-as stratégiáról beszéltünk a politikai vita során, az MFF-et érítő politikai vita során, és ezek azok a kérdések, amelyek az önök szakbizottságának hatáskörébe is tartoznak. A bizottság azt jelent, az Európai Bizottság azt jelent, jelezte, hogy május végéig előirányozza a 2014-es költségvetés előkészíti ezt a tervezetet. Persze a bizottság több éves pénzügyi kereten alapuló több éves pénzügyi tervén kell, hogy alapuljon majd ez a 2014-es részköltségvetés. Minden esetre számolhatunk azzal, hogy a államfők, állam és kormányfők által meghozott megtakarításokat a bizottság is érvényesíti. Az önök területe, amely a partnerségi programokra és a külügyi programokra is kiterjed, nos hát a tanács nagyon negatívan kezelte ezt a területet, nagyon sok megtakarítás, költségvetési megszorítás tapasztalható. Ezért jól értem, hogyha sok aggályuk van ezzel kapcsolatban. Hogyha azt kérdezik, hogy képesek leszünk-e mi a parlament részéről, hogy az MFF költségvetését növeljük, akkor azt mondhatom, hogy legutóbb, amikor ilyen tárgyalást folytattunk, 5 milliárdot értünk el 7 évre. Ne legyünk túl becsvágyók, tehát. A tárgyaló csapat, ennek én is a tárgyaló csapat, melynek én is tagja vagyok, azt is vizsgálja, hogy hogyan tudjuk jobban felhasználni a pénzeszközöket, biztosítandó, hogy eh, ne eh, tegyünk félre pénzeket olyan programokra, amelyekből nem válik valóság. Melyek nem valósulnak meg? Javaslatom tehát a szakbizottságnak, amikor a költségvetést tervezik, hogy vizsgálják meg, hogy mely költségvetési sort alkalmazzák, implementálják, és melyeket lehet megtakarítani. Még egy utolsó észrevételem van. A pilot vagy kísérleti projektek és az előkészítő akciók, a preparatory actions kérdése, ezek nagyon fontos szerepet játszanak, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy májusban lesz a határideje az ezzel kapcsolatos ETI, ETIZ ezzel kapcsolatos elképzelések benyújtásának néhány sorban, tíz sorban magyarázzák el, hogy milyen pilot vagy kísérleti projekteket tervez a szakbizottság útjára indítani, és hogy ezek fenntarthatóak-e, finanszírozhatóak-e, vagy pedig más programokból kell -e őket finanszírozni. Ez csak egy gyakorlati észrevétel. Egyébként pedig azért jöttem, hogy önökre hallgassak, figyelme, figyeljek, figyelmezzek, és még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtak és hogy szót adtak nekem. Köszönöm szépen. Most pedig a saját véleményünk előadója kapja meg a szót, Péter Stasnik. Péter, tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Egyrészt Jensen asszonynak szeretném megköszönni, hogy eljött, és bemutatta a költségvetés helyzetéről szóló információkat. És néhány kulcsüzenetet szeretnék ő neki, Jensen asszonynak, illetve önöknek, kollégák megfogalmazni a véleménytervezetről. Egyrészt tudjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem nem, rendel, nem nagy költségvetési kihatása van, hiszen nem sok forrást igényel. Ugyanakkor a gazdasági tanulmányok és a, és a tanácsi a, a tanács közleményei világosá teszik, hogy az EU nemzetközi piacon való részvétele az EU gazdasági növekedésének egyik záloga, és biztosítja így a jelenlegi nehéz helyzetből való kilábolást. Nagyon fontos, hogy cégeink megfelelően tudjanak kereskedni, dolgozni, és így a szabadkereskedelmi megállapodásokban például Indiával, vagy a bilaterális párbeszédek során Krénával, vagy Brazíliával fontos szerepet játszhassunk. Intenzív bilaterális kereskedelmi tárgyalások vették kezdetüket az elmúlt években, és ezek le is, ezeket le is zártuk. Korea, Közép-Amerika, Ukrajna, és még folytathatnám. Az említett országokon túl ezeket említem meg. Éppen ezért, mintha ezek sikeresek voltak, attól félünk, hogy az EU költ, költségvetésében ez a fontos terület nem jelentkezik kellőképpen, főleg az administratív kiadások tekintetében, és ennek két negatív kihatása van. Egyrészt tárgyalási erőnk, tárgyalási pozíciónk meggyengül, másrészt pedig nem tudjuk lefordítani a nemzetközi megállapodásokat. A jelentéstevők és képviselőtársaim is gyakran panaszkodnak a folyamat lassúságára. Képzeljék el, hogy mennyi gazdasági előnyt és esélyt játszunk el a, ezen adminisztratív nehézségek okán, hiszen a szabadkereskedelmi megállapodások új generációja, új lehetőséget kínál a gazdaság szereplőinek, és hogyha ezeket nem tudjuk kellőképpen gyorsan megkötni, akkor nagy gazdasági esélyeket veszítünk. Nem akarok persze arról megfeledkezni, hogy szakbizottságunk az INTA ágazati ág- kérdésekkel is foglalkozik az KKV-k, a kisközépvállalatok támogatása a nemzetközi válásban, az EU szomszédállamokkal való kapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok támogatásában. Az is aggaszt bennünket, hogy a következő évi költségvetés, mely elméletben az új többéves pénzügyi keret első költségvetése, nos ebben a mikrofinanciális támogatást 25%-kal csökkentették a jelen szinthez szinttel összevetve. Ez sem nem tűnik reálisnak, sem nem tűnik konzisztensnek, hiszen az MFA-kból keleti szomszédaink, például Ukrajna és Grúzia kapnak támogatásokat, amelyekkel pedig éppen a szabadkereskedelmi megállapodások szellemében szorosabbra akarjuk fogni gazdasági kapcsolatainkat. Végezetül még egy utolsó észrevétel szeretnék tenni az Európai Bizottság szolgálatai által való EU költségvetés felhasználásáról. Arról magyarul, tehát hogyan használják fel a költségvetést. A Európai Parlament um, költségvetési sorokra vonatkozó javaslatai, különösen ami az előkészítő intézkedéseket és a pilotprojekteket illeti, hosszú időt vesznek igénybe, hosszú idő, mire ezeket be lehet vezetni. Ám hogyha a változások, meg kell vizsgálni, hogy a változások egy költségvetési sorra terjednek ki, vagy pedig és azt is meg kell vizsgálni, hogy a változtatásokat egy egyetlen képviselő, egy frakció, vagy akár egy szakbizottság vezette be, vetette föl. Mintegy 18 hónapja körvonalazódott ez a megközelítés, ez a projekt, melynek célja, még egyszer azt mondom, hogy ez cégek internalizációját segítsük elő, és a projekt végrehajtásához még további 6 hónapra van szükség. Túl hosszú idő ez, és kérdezem, hogy mennyiben lehetne ellenőrizni, hogy a bizottság hogyan használja fel az EU költségvetését azon esetekben, amikor az ötletekkel az Európai Parlament, illetve annak szakbizottságai képviselői állnak elő. Hogyan lehet tehát ellenőrizni a bizottság pénzfelhasználását, hogy hatékonyabb, időbszerűbb legyen. Biztos vagyok benne, hogy ez minden kollégát érint, aki a múltban kísérleti vagy pilot projekteket vetett fel, indított útjára. Végezetül pedig. Örömmel fogadom mind az árnyék jelentéstevők, mind az összes INTA tag észrevételét a következő évi költségvetésről. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig akkor következnek a szakbizottság tagjai. Bent Lange fog kezdeni, mint árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Péter Stásznyi. Először is szeretnék köszönetet mondani neked is. Úgy látom, hogy számos területen azért ugyanaz a véleményünk, továbbra is támogatjuk a jelentésedet, és azt a kérdést is, hogy a bizottság erőteljesebben el kellene, hogy kötelezze magát a projekteknek a végrehajtása mellett. Négy területre szeretnék rámutatni. Ezek közül az első. Az a kérdés, hogy nemzetköziesítsük a KKV-kat, ahogyan Péter is hangsúlyt fektetett erre a jelentésében a kettes pont alatt. A mai globalizált világban azt követhetjük nyomon, hogy a növekedés és a foglalkoztatottság motorja gyakorlatilag a KKV-k világa, éppen ezért az ő nemzetközi tételük és a nemzetközi kereskedelemben való részvételük az, amely megérdemli, hogy támogassuk. Úgyhogy ezt én is egy nagyon hangsúlyos kérdésnek tartom. Második megjegyzésem. Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok minden fog attól, attól hogy a, az EU-s képviseletek kell való kereskedelmünket támogassuk. Hát ez egyébként szokás volt korábban is, hogy egyfajta kereskedelmi atassé létezett a nagykövetségeken, akik az Európai Uniót képviselték külföldön. Az ő feladatuk volt az, hogy a kereskedelem az EU-val, harmadik országokból is előrébb jusson. Szászni képviselő is hivatkozik arra a kérdésre, hogy vizsgáljuk felül azt, amit eddig tettünk, amit cselekedtünk. Ugye a kereskedelemes kapcsolatban nagyon sokszor sok a fenntartás, és a az NGO-k ezt az egész folyamatot nagyon kritikus szemmel figyelik. Úgyhogy mindenképpen meg kell néznünk, hogy transzparensebbé, átláthatóbbá tudjuk-e tenni a saját munkánkat, akár egy Trade Watch ügynökséggel, amely felülvizsgálja a kereskedelmet, és kiemeli azokat a pozitívumokat, amelyeket sikerült már elérnünk, és akkor ezeket érdemes tovább finanszírozni. Negyedik megjegyzésem pedig egyre több a kétoldalú kereskedelmi megállapodásunk, melyek a partnerek gazdasági fejlődését is biztosítják. A strukturális gyengeségeket a partnerek oldalán, amennyiben ezeket azonosítottuk, persze ki is kéne egyenlítenünk. Peru, Kolumbia vonatkozásában sikerült ezt a tej ágazatban elérni, hiszen ott 30 milliót investált az Unió abba, hogy a tejszektor erősödjön. Nos, ezeket a pénzeszközöket akkor is rendelkezésre kell bocsátani, hogyha más partnerségi megállapodásokra gondolunk. Legyen Vietnámról szó, vagy Tájföldről, annak érdekében, hogy itt a kohézió tényleg megvalósuljon. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Következő felszólalónk ki lesz? Franciska. Köszönöm szépen. Szásznyi úrnak én is köszönetet mondok ezért az elkészített munkáért, és Jensen asszonynak is, hogy eljött ide a szakbizottságunkba, és a költségvetési kérdéseket összefogja. Én elsősorban az erőforrások témájára koncentrálnék teljesen egyetértek azzal, hogy a bizottságnak jól kellene tudni a munkáját, a fordítás kérdése fontos, a személyzetnek meg kell lennie, de a múlt évben is emeltük már a költségvetését a bizottságnak, és azért ez nem mehet így a végtelenségig. Különös tekintettel arra, hogy más területen megnyírbáltuk a költségvetést. Aztán, amit Bent Lange képviselőtársunk mondott, valóban biztosítani kell nekünk szakbizottságként azt, hogy követhessük nyomon, hogy mi a tárgyalás jelenlegi állása. És persze tele van a naptárunk, és ezért nem könnyű szakbizottságként valóban minden kezdeményezést, minden tárgyalást nyomon követni, de mindezt látva azért nem lesz megoldás, hogyha csak a bizottság gyorsítja föl a tempóját, hanem a saját kapacitásainkat, a saját sorainkat is rendeznünk kell. És ami pedig a Trade Watch kérdését illeti, hogy milyen módozatai lennének ennek, azt gondolom, hogy erről már volt szó itt a többi taggal és azok, akiket érdekel ez, azok vizsgálják meg, hogy hogyan lehetne valóban a kereskedelmi kapcsolatainkat jobban felügyelni, akár egy ügynökség keretében, hiszen hogyha lehet jelentkezni kísérleti projektekre, elhangzott itt Jensen asszonytól, hogy május végéig kell erre jelentkezni, de vannak más opciók is, és meg kéne vizsgálnunk azt, hogy ezek függetlenül működjenek-e, vagy egymással más projektekkel összekapcsolódva. A magunk részéről szerintem jó kapacitásaink vannak arra, hogy milyen javaslatokat terjeszt elő május végéig a bizottság, és más szervezetek től is várhatnánk ugyanezt. Hogyha jó egyensúlyt találunk, a bizottság kapacitásait és a sajátjainkat tekintve, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagy lépés tenne már előre. Köszönöm szépen. Helmut Scholz kap szót, ő is jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék az előttem szólóhoz, és én is köszönetet mondok az előadóért, amiért ezt a nagyon fontos témát egy ilyen fontos időpontban előterjesztette. Sőt, Jenzen asszonynak is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy itt teljesen világosan rávilágította a jelenlegi helyzetre, és a nehéz kérdésre, illetve arra az igen bizarr helyzetre, tekintettel ugye a parlament pozíciójára, a tanács javaslatát illetően, és örülök, hogy ezt ki is emelte Jensen asszony. Két gondolattal egészíteném ki ezt. Mindazt, ami eddig elhangzott. Egyrészt legyünk tudatában abba, annak, hogy egyrészt a multilaterális világkereskedelmi berendezkedés mellett ki kell tartanunk, illetve azon is gondolkodnunk kell, hogy az Európai Unió ezt a multilaterális világkereskedelmi rendet hogyan tudja továbbiakban támogatni, illetve majd bilaterális rendszerre átalakítani. Akik nyilván már élt ezekkel a lehetőségekkel, és vannak tapasztalatai a források lehívását illetően, azok tudják, miről beszélek, de még most nem tartunk ott, a tárgyalások során, hogy ez konkrét, hogy megmondhassuk, hogy ez a konkrét végrehajtásnál mit jelent a kereskedelmi kontextusban. Ami a saját eszközeinket illeti, a Trade Watch ez egy fontos kezdeményezés. Ugyanakkor el kell gondolkodnunk arról is, hogy az egyre több bilaterális megállapodással itt házon belül mit is kezdünk. Tehát amikor a költségvetési sorokról van szó, akkor nyilván azért itt a sorok mögött ott kell, hogy legyen valami tartalom. Kell politikai koherencia, össze kell kötni az egyes szakbizottságoknak a munkáját az egyes témákban, és aztán az ezekre vonatkozó bilaterális megállapodásokat bele kell helyezni az, e az Európai Unió teljes általános fejlődési kontextusába. Úgyhogy a saját jelentésünknél meg kellene még vizsgálnunk, hogy az egyik vagy a másik követelésünket újra megnyissuk el, hogyha a költségvetésnek a kérdését tárgyaljuk. Az, hogy mindez majd hogyan csapódik le a polgároknál, főleg, hogyha a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainkat és politikánkat vizsgáljuk, akkor ezt összhangba kell hozni a költségvetéssel is. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Kaspari úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, a költségvetése kapcsolatban én is két dolgot szeretnék mondani, ami szívügyem az egyik, INTA szakbizottságként mindenképpen motiválnunk kellene a bizottságot arra, hogy a források elosztása a DG között mennyiben felülvizsgálandó. Nyilván a takarékosság helyes, de nem lehet a parlamentnek az az elképzelése, hogy gyakorlatilag itt a személyzet már ne boldoguljon a feladatokkal. Ha megnézzük a középtávú pénzügyi tervezést, akkor láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban az egyes feladatok objektív módon egyszerűen elkerültek az egyes szakterületektől. Tehát ha kevesebb a személyzet és kisebb a feladatkör, akkor talán azt kéne fölmérni a bizottságnak, hogy ezek úgymond csak úgy parlagon hevernek ezek a kapacitások, vagy használjuk-e fel ezeket másra. A személyzetnél, főleg a kereskedelmi főigazgatóságnál vannak deficitek, és az összes bilaterális megállapodás miatt sokkal több a feladat. Többször elhangzott jogosan egyébként az a panasz, hogy a kereskedelmi főigazgatóságnál várjuk az, hogy ez a kérdés megoldódjon, ennek során szerintem nekünk is van feladatunk, hiszen támogatnunk kellene az elképzeléseket, főleg, hogyha a személyzetet jobban akarják csatornázni. Második dolog, több kollega is utalt itt a Trade Watch kezdeményezésre. Abban szerintem mindannyian egyetértünk, amikor ezt a problémát elemezzük, hogy különösen a Lisszaboni szerződés életbelépését követően gondunk van azzal, hogy európai parlamentként gyakorlatilag ellenőrizhessük a bizottság kereskedelmi politikáját. A parlament, mint intézmény rendelkezik egy titkársággal, a frakcióknak is megvannak a saját titkárságai, aztán ott vannak a főiskolai egyetemi, tehát felsőoktatási tanszékek, egy csomó politikai lobbying keresztül vannak társaságok, vállalkozások, és vannak civil kezdeményezések is, NGO-k is, akik mind-mind foglalkoznak ezzel a témakörrel. Úgyhogy az input oldalról szerintem bőven van anyagunk, amink viszont nincsen, az az, hogy legyen egy független értékelés tekintettel a kereskedelmi politikánkra és akkor itt jön a különbség az elemzésünkben. Én nem hiszem, hogy helyes lenne az a válasz, hogyha azt mondjuk idézőjelben NGO-kkal vagy közpénzekkel ö, finanszíroznunk azt, hogy ezek egy úgynevezett független elemzést készítsenek rólunk. A helyes válasz szerintem Persze, nyilván sok barátot szerezhetünk azzal, hogyha az NGO-kat pénzeljük, akár mit is szólnak itt közben azok, akiknek nem halljuk a közbeszólásait. De itt vannak deficiteink ezen a területen, sok a hiányosság, de tényleg fontos lenne, hogy független tanácsadást kapjunk. És ezt e, itt a parlamenten belül tudjuk is jól, hogy ez hogy működik, hiszen a tisztviselőknek megvan a saját véleményük, a saját preferenciájuk, de ők ugye a parlamenttől és a polgároktól kapják úgymond a fizetésüket, tehát más talán a missziójuk és a megbizatásuk. Tehát gondolkozunk el a költségvetési kollégákkal közösen, hogy a Policy department, a könyvtárral, a, a szakbizottsági titkársággal jobban dolgozni azon, hogy kiegyensúlyzott információkat kapjunk a kereskedelmi politikára vonatkozóan. Elmondtam, hogy a bizottság, tagállamok és a szakszervezetek, NGO-k és különböző vállalkozások is nagyon sok jót és hasznosat tesznek le az asztalra, hogyha értékelünk, és értékelést várunk, de további kiegészítő források bevonása ugyanolyan fontos lenne, miközben a parlamenten belül ezeket a forrásokat a független értékelésekre kellene fordítanunk, és ne úgymond a közpénzekből finanszírozzuk ezeket. Köszönöm. <coughs> Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Akkor mielőtt átadom a szót, visszaadom a szót Jensen asszonynak és Taszni úrnak, Elnézést, még a bizottság is kapna szót. Kaspari úr beszélt már sokszor itt ebben a körben, és egyébként amikor én legutóbb Dublinban jártam a tanács meghívására, akkor az EU-s forrásokról is volt szó, illetve a bilaterális kereskedelmi megállapodásokról. De ebből nagyon sok van már, miközben a bizottság nem biztos, hogy ezzel párhuzamosan megerősíti a kapacitásait. Kaspari úrnak igaza van abban, hogy amikor az erőforrásokat és a személyzetet növelni akarjuk a DG-ken belül, akkor itt ö, valóban szükség van a forrásoknak a reallokálására, újraelosztására főleg azokban a főigazgatóságokban, ahol meglátásom szerint érdemes lenne átcsoportosítani forrásokat olyan főigazgatóságokhoz, ahol nagyobb szükség van ezekre. Úgyhogy itt azért fontos vitákat indíthatunk el, hiszen ezt a kérdést meg kell oldani, és ez a, ebben ki kell domborítanunk a saját pozíciónkat is. Most meghallgatjuk Dupont urat a bizottságtól. Hol is ül? Nem látom. Parancsoljon. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Stasny úrnak, az előadónak a véleménytervezetért, a megjegyzésekért, Janssen asszony tájékoztatásáért és minden parlamenti képviselőért, aki hozzászólt a vitához. A 2011-es költségvetési tervről még folyik a munka, és ez egy különleges feladat, hiszen ez egyúttal a következő több éves pénzügyi tervnek az első éve, és erről is még folyik a tárgyalás. Szászné úr, ahogy említette a véleményében, a költségvetés szempontjából a kereskedelmi főigazgatóság valóban nem túl jelentős, és üdvözlöm azt a véleményüket, hogy megfelelő forrásokat kell biztosítani a főigazgatóságnak, mert ambiciózus kereskedelmi tárgyalásokat kell ellátni. nem csak pénzügyi oldalról van szó, hanem inkább, sőt, talán még nem inkább a személyi források tekintetében, egyrészt itt Brüsszelben, másrészt az EU delegációkban az egész világon. Valóban aggályos számunkra, hogy a források úgynevezett reformja során, vagyis a források csökkentése majd negatív hatással lesz. Fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások, amelyek már aláírásra kerültek, azok is végrehajtásra kerüljenek. Elnök úr, egy komplex és ambiciózus kereskedelmi tárgyalás sort kezdtünk meg, olyat, ami múltban még nem is volt Japánnal és az Egyesült Államokkal. Fontos, hogy el tudjuk érni az ambiciózus céljainkat, ahogy elhangzott, ugye jelentős gazdasági növekedést és munkahely lehetőséget biztosítanak ezek a tárgyalások. A véleménytervezetben, ahogy szerepel, én is meg tudom erősíteni, hogy általános prioritásaink és az önök prioritásai többé-kevésbé megegyeznek, és ezen belül néhány pontot meg is szeretnék konkrétan említeni. Aid for Trade a válság ellenére továbbra is támogatást kívánunk biztosítani a szegényebb országok számára az egész világon. Azért, hogy növelni tudják a globális kereskedelemben a jelenlétüket és a részesedésüket. A biztos, Degocht biztos úr és Pilbax biztos úr is megerősítette ezt idén márciusban. Partnerségi eszközök, ez a második téma, amit említeni szeretnék, önök is említették. Több érdekes javaslat él a kereskedelem, befektetés és üzleti lehetőségek ösztönzése itt a konkrét téma a harmadik országok piacán EU-s cégek számára. Ez az eszköz még mindig tárgyalás alatt van, már csak azért is, mert a több éves pénzügyi távról is még most folyik a tárgyalás. Néhány héten belül fogjuk megismerni a konkrét lehetőségeket, és akkor kapunk választ a javaslatainkra is. A makropénzügyi támogatás a következő téma. Az eredeti bizottsági javaslatban 2011-ben készült ez, 593 millió euró volt elkülönítve a következő több éves pénzügyi tervben erre a témára. Februári Európai Tanácsülésen csökkentették ezt az összeget, és ez csökkentheti az EU lehetőségét a következő években, hogy az EU-hoz közel álló gazdaságok stabilizálását tudja ösztönözni. És ennek természetesen magára az EU-ra is gazdasági következményei lesznek. Negyedik téma, KKV-k nemzetközi válása, erről is szóltak. Business Internationalization Platform kezdeményezés létezik EU projektek számára Ázsiában. Nagyon jól halad előre ez a téma, és 2014 elején már konkrét eredményeket fogunk ebből látni. Ötödik megjegyzésem az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap 2014-2020-as időszakra ugye folyik a tárgyalás ennek a költségvetési hátteréről, 15 millió eurót, mint plafon összeget megállapítottak az állam és kormányfog. A bizottság viszont plusz összeget szeretne rendelkezésre adni ennek az alapnak a számára. Végül reagálnék arra a Trade Watch-ra vonatkozó megjegyzésre. Már múlt éven megkezdtük a tárgyalásokat, és meg fogjuk újra vizsgálni a kérdést, bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy a kísérleti projekt TradeWatch nagyon fontos része a civil társadalomban folytatott párbeszédnek. Nagyon részletes tájékoztatást biztosítunk így a civil társadalom számára. Ez rendszeres találkozókat is jelent, és fölállt egy Civil Society Contact Group is. Köszönöm a figyelmüket! Újra megadom a szót Jensen asszonynak. Nagyon-nagyon köszönöm. Amikor eljöttem a szakbizottsághoz, tudtam, hogy nagyon keményen dolgozik ez a szakbizottság, és a Lisszaboni szerződés követően fontosá vált a szerepe a parlamenti munkával kapcsolatban nagyon sokan mondták nekem, hogy ez az a kis szakbizottság, amelyik nagyon sok döntést hoz. Meg kell, hogy mondjam, nagyon konstruktív a megközelítésük egy olyan témában is, mint a költségvetés. Mindenképpen feljegyeztem magamnak a megjegyzéseiket. Tudom, hogy nagyon nehéz a források tekintetében a bizottság esetén beavatkozni. De ha vannak fontos témák, és ha úgy gondolják, hogy bizonyos témákban nem jól haladnak a dolgok, legalábbis nem úgy, ahogy mi szeretnénk, és itt például azt mondhatjuk, hogy ez egy fontos politikai eset, együtt tudnánk dolgozni költségvetési szakbizottság és az önök Szakbizottsággal, és meg tudnánk vizsgálni, hogy a bizottságtól esetleg tudnánk-e kapni ígéretet arra vonatkozóan, hogy a forrásaikat másképp osztják el a politikai munkának ez egy fontos része, és a forrás hiány nem lehet indok annak, hogy ezt a munkát megfelelően látják el. Dánia esetében, hazám esetében azt tudom mondani, hogy a Európai Unió mezőgazdasága szempontjából nagyon fontos a mi mezőgazdaságunk, de talán még fontosabb számunkra a Japánnal kötendő megállapodás. Az a munka, amit önök végeznek valójában nagyon fontos Európa egészsége, Európa jövője szempontjából. Mindenképpen ezt a témát meg kell, hogy vizsgáljuk. a kísérleti projektek és előkészítő cselekvések. Tudom, hogy ez egy frusztráló téma. Néha azért alakul ki frusztráció, mert a bizottság egyébként most is hallottuk ezt, úgy gondolja, hogy a kísérleti projekteket igazából más programok lefedik, vagy a kísérleti projektek túlmutatnak azon, amit az Európai Uniónak tennie kellene. Az én ajánlásom a saját tapasztalatom alapján ezen a területen az önök számára, hogy egyrészt kezdjenek párbeszédet próbálják feltárni, hogy valóban megértik-e, hogy mit akarnak tenni, és tényleg más témák lefedik-e ezeket a kérdéseket. Ha a párbeszéd nem sikeres, és úgy gondolják, hogy fontos a téma, akkor legyenek kitartóak. Egyszerűen legyenek kitartóak, ne adják föl. Egyébként a ha a bizottság meghallgatja a szakbizottságot, illetve közös eszmecsere folytatnak erről a témáról, az biztos, hogy segíteni fog. A kísérleti projektekkel kapcsolatos szándék hiánya mögött az forrás hiánya. Itt is párbeszéd szükséges, meg kell vizsgálni, hogy a gyakorlati témákat hogyan lehet megoldani. A tapasztalatom alapján így megfelelő útra lehet terelni a témát. Hogyha ehhez további támogatásra van szükségük, akkor ezt a a szakbizottságunk, a Költségvetési Szakbizottság biztosítani tudja az önök számára. Még egyszer elmondanám, hogy mindent följegyeztem, ami itt elhangzott. Említették a TradeWatch témáját, többféle modell él ezzel kapcsolatban. Kaspári úrral egyetértek, hogy tagként, képviselőként nem mindig értjük, hogy pontosan mennyi a forrás, például a könyvtár témájában is. Úgyhogy ez, vizsgálni ezeket a kérdéseket. A folyamat során majd visszatérek Önökhöz, és várom a jó együttműködést a szakbizottságukkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bármikor szívesen látjuk a szakbizottságban, már csak azért is, mert mindig olyan mosolygós, és ez segít abban, hogy szívesen végezzük a munkánkat. Ezt azt jól. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csak meg tudom erősíteni, hogy Jensen az, hogy mindig ilyen, mindig ilyen, ismerem a Költségvetési bizottság, tényleg felvidítja a teljes atmoszférát. Egyébként pedig nagyon gyümölcsöző konstruktív az együttműködés. Szeretnék mindenkit említeni, emlékeztetni néhány tényre. Egyrészt korlátozott a költségvetés, kevesebb a pénz, másrészt több a munka. Egyetemben látszik. Keller asszony is említette, hogy rengeteg új szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, és ezek nagyon fontosak. A kereskedelemnek pozitív a hatása a GDP-re tényleg a munkahelyteremtés szempontjából is fontos. A tevékenységünk prioritás kellene, hogy élvezzen, és nem várhatunk, ezt egyébként a prezentációban is említettem, nem is hónapokat, hanem sokszor éveket kell várni, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Főleg most, amikor nehéz a gazdasági és pénzügyi helyzet, nem csak Európában, a világ szinte teljes egészévre igaz ez. Úgyhogy mi vagyunk az egyik motorja a gazdaságnak, nagyon fontosak, és ezek a projektek tényleg pozitív hatással járhatnak. Egyetértek azzal, hogy hatékonyabbaknak kell lennünk, egyetértek az elnökkel, hogy átcsoportosításra van szükség. Nem feltétlen kell több erről. A témák fontossága miatt, a témák a kereskedelem pozitív hatása miatt nem engedhetjük meg magunknak a hatalmas késedelmeket, hiszen azzal elvesztegetjük a lehetőségeinket. Még egyszer mondanám, hogy nagyra értékelem mindenkinek a hozzászólását, várom az írásos javaslatokat és a módosításokat, és mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen, jó volt a vita. Módosítók beadásának határideje április 26 péntek délután 6 óra. Hatos napi rendi pont következik. A mi szakbizottságunk véleménye az ENVI számára Jogalkotási témáról van szó, üzemanyag minőségről szóló irányelv és megújuló energiaforrásból előértett energia szóló irányelv módosítása a téma. Előadónk Josefa Andrész. Mindenki megkapta a véleménytervezetet. 11 módosító indítványt is mindenki megkapta. Ez az üvegház hatású gáz kibocsátás csökkentése a fő téma, illetve a modern bioüzemanyagok használatának a terjesztése. József Andrész, ő az előadóinél szó. Köszönöm, elnök úr. Ahogy az elnök úr helyesen mondta, mindenki a dossziéjában megtalálja ezt a véleménytervezetet. A jelentés bonyolult, komplex, nagyon sok szereplő van ebben, és nagyon eltérő ezeknek a természete, nagyon nehéz sokszor megoldást találni, összeegyeztetni a különböző érdekeket. Próbáltunk kompromisszumos módosítókat összeállítani, anélkül, hogy föladnánk a lényeget. Két fontos tényezőt említenék. Az érdeket felek által végrehajtott befektetések első generációs bioüzemanyag témában. Ebben a témában nagyon fontos, hogy fölgyorsítsuk a bioüzemanyagok második generációs típusának előállítását, az élelmiszerek ilyen célú felhasználását csökkenteni kell, úgyhogy racionálisabb megközelítésre van szükség, fontos a széndiokszid kibocsátás csökkentése is, illetve hogy teljesítsük a 2020-as célokat. Egyértelmű, hogy egy konkrét modellre van szükség a széndiokszid kibocsátás méréséhez, mert nem folytathatjuk a környezet szennyezését. Az e-look-ban az a pontos szám, hogy a mennyi földet használnak föl bioüzemanyag előállítására, és ezt, hogy ezt összehasonlítsuk az élelmiszer előállítási célú földfelhasználatnak, ez egy nagyon fontos számítás, és nem csak Európáról van szó, hanem más országokról, fejlődő országokról is. Ott ugye élelmiszer hiány állt be, erről többször beszéltünk, sőt az erdőírtás is súlyos probléma ezekben az országokban. Ezért az első generációs bioüzemanyagokról át kell állni a második generációsokra. Két alapvető feltételt kell figyelembe venni, a befektetési lehetőségeket, illetve hogy a második generációs bioüzemanyagok valójában még nem részei a valóságnak. A jogbiztonságra is szükség van, a modellt az Európai Bizottság dolgozta ki, hosszú távú jogbiztonságra van szüksége a vállalkozásoknak. Fontos ugyanakkor figyelembe venni a benzin és biodízel témáit is. A bioetanol, amit például a felesleges cukorból lehet előállítani, ez is egy fontos elem, amit ide beépítettünk az 5%-os meghatározott arányt csak így sikerül majd teljesítenünk. A kettős és négyszeres számítások is nagyon fontosak, ezeket is alkalmazni kell a második generációs bioüzemanyagok esetében, de ugyanakkor rugalmasaknak is kell lennünk, mert bizonyos termékeket le lehet venni a listáról, más termékeket föl lehet írni a listáról, listára, attól függően, hogy hogyan alakulnak a fejlemények. Tanúsítványokra van szükség a bioüzemanyag előállításra használt növények esetében. A tanúsítást minden egyes növény esetében el akarjuk várni, és ez érvényes kell, hogy legyen a második generációs bioüzemanyagok esetén is. A civil szervezetek részéről hallunk olyan információt, hogy nagy társaságok nagy földterületeket megvásárolnak azért, hogy második generációs bioüzemanyagot állítsanak elő. A jelentés az ambiciózus, szangbizottságunk szempontjából is nagyon fontos módosító indítványokra van azért szükség, hogy a szöveget javítani lehessen. Megnyitom a vitát. Kászfari úr néppárt. Elnök úr, kedves kollégák! Nálunk a frakcióban Köztinger asszony felel ezért a dossziéért, de most sajnos nem tudott eljönni. Köztinger asszony arra kért meg, hogy olvassam fel az észrevételeit. Elizabeth Köztinger azt írja, Megköszönöm az Európai Bizottság beterjesztett javaslatát, és köszönöm a jelentéstevő asszony tervezetét. Az Európai Unió becsvágyó célokat követ a megújuló energiaforrások területén. Az EU 2020-as stratégia területén 10%-os bioüzemanyag arányt akarunk elérni. Ez elérhető ez a cél. Sok tagállam, valamint az európai bioüzemanyag gyártók jó úton járnak. A bizottság javaslatát megvizsgálva, valamint a jelentéstevő <clears throat> módosítást megvizsgálva a következő kérdéseket teszem fel. Hogyan biztosíthatjuk Európa szinten, európai szinten, hogy a bioüzem ágazatban végrehajtott beruházásokat fe, fenntartsuk? Biztosítanunk kell, hogy ne rendítsük meg az új ágazatot, hogyha rövid idő alatt az iránymutató számokat megváltoztatjuk, hogy ezáltal ne veszélyeztessük. Az e-look számítási modellek veszélyeztethetik az ágazatot, és negatív kihatással járhatnak. Az iluk tényezők bevonása elsőre célra vezető lehet, de úgy tűnik, hogy a kiszámítási modellek nem megbízhatóak. Az 5%-os küszöb fenntartható vagy sem, ez a kérdés. Az első generációs bioüzemanyagok csökkentését kritikusan látom, hiszen ezzel a harmadik államok területfelhasználási mintázatát nem fogjuk tudni megváltoztatni, amelyekből például a szója behozatalok 70%-a származik. Másrészt pedig a kereskedelmi deficit továbbra is negatívá válna ezen intézkedések által. Különösen aggasztó az, hogyha az olyan szója szója liszt felhasználókat, mint Kína is figyelembe vesszük. Milyen megoldásokat lehet találni? Annak érdekében, hogy a saját termelésünket, mert akkor, hogyha saját termelésünket mesterségesen korlátozunk. Ezeket a figyele, szempontokat kérem figyelembe venni, Köszönöm a biz jelentéstevőnek és a bizottságnak a javaslatot. Ennyit mond Köztinger asszony frakciónk nevében. Thank you. The political group. Köszönöm szépen. Megkapják a szocialisták a szó. Nem, a GUE kap szót. Márfion. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a véleménytervezetet. Micsoda hihetetlen helyzet ez. 10 milliárd euró áll rendelkezésünkre egy olyan iparág a támogatására, amely bioüzemanyagokat állít elő. És ezzel voltak éppen az UGH kibocsátást alig, az üvegház gázok kibocsátását alig befolyásoljuk. Az ENSZ jelentéstevője hat évvel ezelőtt az élelmiszerbiztonság területén azt mondta, hogy az emberiség elleni bűncselekmény hogy mezőgazdasági területeken bioüzemanyagokat állítanak elő. Kihat ez Európára, de nem csak Európára, hanem a kevéssé fejlett országokra is. Jelenleg a biodízelünk 40%-át importáljuk, és öm, az etanol alapját adó növények 20%-át, tehát összességében az európai mezőgazdasági terület 20-40%-át fordítjuk bioüzemanyag előállítására. Jelentős növekedés ez is, a kevésbé fejlett országokban még nagyobb volt az átalakulás, és ezzel nagyon sok környezetvédelmi és szociális probléma is együtt járt Például a landgrabbing, hogy nagy multinacionális cégek eh, el eh, veszik a termelőktől a területeket azért, hogy bioüzemanyagokat állítsanak elő. Látható tehát, hogy a bioüzemanyagok nem járulnak hozzá az, az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentéséhez, és ezért szkeptikus vagyok velük kapcsolatban és legalábbis investigatív, vizsgálódó, nyomozó megközelítést alkalmaznék a bioüzemanyagok második generációval kapcsolatban. Nem hiszem, hogy ez mágikus megoldást jelentene, csoda megoldást jelentene. Például az algák esetében rengeteg vizet, ivóvizet használunk fel, és ez is aggasztó, vagy a diatrófa növény, nőhet például a nem mezőgazdasági területeken is, de meg lehet, hogyha ezt támogatjuk különböző forrásokkal, akkor ez is kiterjesztik, ennek a növénynek a termelését is kiterjesztik a mezőgazdasági területekre. Azok, akik a bioüzemanyagot nyomják, mint megoldást, melyekkel állítólag az UHG-t lehet csökkenteni, ezek közül az autóipar és az olajipar játszik fontos szerepet, hiszen ez számukra a leg legkevésbé drámai változást jelenti, és a legkevésbé jelentős veszélyt jelenti. Miközben valójában sokkal alapvetőbb eh, változásokra van szüksége. jelentős szindioxid csökkentési célokat kell elérni, például a gépjárműforgalom területén az elektroautókat erre való átállást kell támogatni. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal fundamentálisabb, alapvetőbb kérdésekre kell választ adni, semmint hogy a bioüzemanyagok megoldást jelentenének erre a helyzetre. Az Európai Bizottság javaslatát túl gyengének érzem, és semmiképpen sem támogatom azt, hogy felvizezzük az 5-ről 7,5%-ra való cél ellenzését. Tehát nem, nem vagyok hajlandó, hogy ezt, ezt a fenntarthatósági kritériumot veszélyeztessem. A default szinteket, az alapszinteket a kalkulációkban figyelembe kell venni, mind a bioüzemanyagok Európán belüli előállítása, mind az importja területén, az az elgondolás, hogy a bekeverte bűüzemanyagok fele számol, szám, származhat első generációs ügyemanyagból, és aggasztó, hiszen egész egyszerűen meg kell akadályozni, hogy élelmiszer helyett üzemanyagot állítsanak elő. Köszönöm. Köszönöm Bernd Lange kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először én is köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak kiegyensúlyozott jelentéséért. Valóban egy olyan problémával állunk szemben, hogy egy téves döntést kell kiavítanunk. A téves döntés 10%-os bekeverési arányt ért elő, ez egy nagy hiba volt, hiszen ezzel olyan hatásokat váltottunk ki, amelyeket most ismét eh, ki akarunk javítani, hiszen a bio, az első generációs bioüzemanyagok sokkal az élelmiszer termelést szorítjuk ki a termelőterületekről, és nagyon nagy beruházásokat indítottak a multik. És persze ezen befektetéseket, beruházásokat nem lehet most egyszerre csak ellehetetleníteni, tehát egy finom átmenetet kell biztosítani az első generációs bioüzemanyagok termeléséről a második generációra való átállás során. Hiszen ennek van csak ökológiai értelme, hiszen az első generációban csak az olajat használjuk, a második generációban az egész növényt használjuk. Tehát ökológiai szempontból csak a második generációs üzemanyagok jöhetnek szóba, ezt kell támogatnunk. Két dolgot tennék még hozzá kiegészítésképpen. Egyrészt a 10%-os kvótát jelentősen az importokkal sikerül elérni. Márpedig a jogalkotó elképzelésének ez nem felel meg, hiszen voltak éppen ezzel az irányszámmal a saját termelésünket akartuk helyzetbe hozni. És nem a világ különböző országaiból akartunk első generációs bioüzemanyagot besz- be vásárolni. Másrészt pedig sok más országból származó terméknél a fenntarthatóság kritériuma is kérdéses, aztán a mm, szociális normák tekintetében dömpinget folytatnak, és tisztességtelen verseny gyanúja is felmerül. Egy sor olyan problémát váltunk ki tehát ezzel a 10%-os küszöbben, amelyeket egyébként a WTO keretein belül kell majd tisztázni. Azt szeretném, hogy jobban koncentráljunk az importok kritériumaira ebben az irányelvben, azért, hogy azonos helyzetbe hozzuk a hazai, az EU-n belüli termékeket és az importokat, ugyanolyan elvárásokat támaszuk velünk szemben. Harmadsorban pedig a használt um, háztartási élelmiszer olaj felhasználását kétféleképpen érvény értékeljük. Belgium számára lehet, hogy ez nagyon érdekes, mert ugye itt nagyon sok hasább burgonyát esznek, mondom viccesen, de ezzel a kettős megközelítéssel eh, az fennáll az a veszély, hogy a eh, fáradt háztartási olaj öm, átalakításából egy egész ipar jön létre. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a fáradt háztartási olaj kettős felhasználásról szóló öm, szöveget vegyük ki a szövegből. Köszönöm, Maria Czarnez az ALDE részéről kedves elnök úr, Murphy úr, amit elmondott, ahhoz csatlakoznék, és számomra is ugyanez a kérdés a bioüzemanyaggal kapcsolatban. Tehát nem ez a fő gondolat, hogy a bioüzemanyag szuper, nem mindenki gondolja így, ugye egy fölmerül az élelmiszer előállítás, az erdőírtás nagyon sok országban, Brazíliára gondolok elsősorban. Nagyon sok ellentétes hatás van, amikor a bioüzeményeket általánosságban támogatjuk. Nem tudom, hogy a bizottság valóban végig gondolta-e ő magának a bioüzemanyag felhasználásának a koncepcióját. Um, let's listen to the commission. Hallgassuk hát meg a bizottságot. Cvelt urat. Good morning. Uh... Jó napot kívánok! András Pilceka vagyok, nem én vagyok Cvelt kolléga, hiszen hát elnézést mondja az elnök, nekem ezt a nevet jelezték. Remélem azért nem gond, hogyha én beszélek, mondja a bizottság képviselője. El szeretném magyarázni, hogy um, két bizottsági szolgálat, a DG Energy és a DG Climate közösen felel ezért a dossziéért, én pedig a DG Climate nevében vagyok itt illetve DJ Energy nevében vagyok itt, de az éghallat főigazgatóság kollégái nevében is felszólalok. Köszönöm a jelentéstevőnek a nagyon érdekes jelentéstervezetet, és köszönöm az vitában résztvevők érdekes felvetéseit is. Röviden elmondanám, hogy a bizottság hogyan jutott ehhez a javaslathoz, hogyan készítette el ezt a javaslatot, melyet múlt év végén terjesztett elő. Ahogyan több felszólaló mondtam, egyensúlyt kell találnunk a már megtett, végrehajtott befektetések védelme között, hiszen az ipar jogosan számolt a 10%-os cél fenntartásával, és ez alapján hajtotta végre a beruházásait. Ez az egyik szempont, tehát a másik szempont pedig az, hogy a bizottságban arra a következtetésre jutottunk, hogy a bioüzemanyagokból származó emissziók pedig problematikusak, és ez egy olyan probléma, amelyet meg kell szódítanunk. Tehát felismertük, hogy fennáll a probléma, és ez egy jelentős probléma, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy nem folytathatjuk a business as usual nem mondhatjuk azt, hogy minden úgy megy tovább, mint idáig, és nem járhatunk azon az úton, amelyet a tagállamok tavaly felvetettek számunkra. Valamit tenni kell. Ahhoz, hogy jó egyensúlyt találjunk, a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a legcélra vezetőbb az volna, hogy az első generációs bioüzemanyagok felhasználását jelen szinten fagyasszuk be. Ez 2011-ben 5% alatt volt, most kb. 5%-ot ér el. A bizottság javaslatát tehát az, hogy a konvencionális, tehát a takarmány és élelmiszerből előállított bioüzemanyagok bekeverési arányát 5%-ban rögzítsük. Ezzel persze a hatásokat nem tudjuk teljesen kiküszöbölni, de legalább megakadályozzuk, hogy a közvetett területfelhasználási változások további negatív kihatással járjanak. Ez tehát a környezetvédelmi szempont, gazdasági szemponttól való kiegyensúlyozásának eredménye. Beszéltünk a jelentéstövővel is, és azt mondtuk, hogy a jelenlegi javaslat az jelenlegi, az ő javaslat a befektetők védelme fele lép el egy kis részt, egy kis mértékben, miénk pedig, mint hogyha a környezetvédelmi érdekeket nem venni figyelembe kellőképpen, az arányokról beszélek csak, csak. Mondom, mi több eh, hagyományos bioüzemanyagot alkalmaznánk, ez persze az iLook eh, számokban is testet ölt, másrészt mi pedig a, látjuk az ájluk emissziók, az ájluk kibocsátások ö, ö, csökkentésének lehetőségét. A bizottság elismerte azt, hogy bioüzemanyagok nem állnak kellőképpen rendelkezésre az EU-ban, de érdekes jelzésekkel nézünk szemben. Ám, mint hogy ez nem biztosítható, azért a kettős elszámolási rendszert vezetjük be. Örüljük, hogy ezt a is támogatja, de figyelembe kell venni, hogy a két és fél százalékos második generációs bio üzemanyagot a kettős elszámolással összekapcsolva egy nagyon alacsony részaránya lenne 2020-ra az alacsony ájlú kockázatú bioüzemanyagoknak. És így a végleges kvóta csak 1% volna. Összességében tehát ezt a véleménytervezetet úgy látjuk, hogy ez inkább az idáig végrehajtott beruházások védelmét szolgálja, és az EU-n belüli bioüzemanyag előállítók jogos igényét hangsúlyozza, ugyanakkor látjuk azt a veszélyt, hogy ez a véleménytervezet az ILOC emissziók komoly veszélyét nem szólítja meg. És így ezzel a javaslattal nem lehetne kellőképpen ö, csökkenteni az ö, az üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentését. Köszönjük az önök szakbizottságától és a parlamenttől származó felvetéseket, inputokat, becsatolásokat, és tudjuk, hogy a parlamentben és a tanácsban is ugyanolyan nehéz vitát kell lefolytatni, mint nálunk a bizottságban folytattuk le. Now let me give the floor now to the... Most pedig megadom a következő felszólalónak a szót. Herr Vorsitzender, vielen... Elnök úr, köszönöm szépen. Albert Dess vagyok, póttag vagyok itt a szakbizottságban, sajnos nem tudok túl sokat itt lenni, hiszen a néppárti frakció agrárpolitikai szóvivője vagyok, de érdekel a téma, sajnos korábban nem tudtam jönni, ám amit most hallottam a bizottságtól, ehhez észrevétellel kell élnem. A bizottság számításait az ilukról, az ájlukról teljesen tévesnek tartom a biodízel termelése során véleményem szerint nem vették figyelembe, hogy biodízel per hektáronként két és fél tonna értékes fehérje takarmányt veszítünk el, hogy ezt figyelembe veszük, a számítás teljesen másként néz ki, és kérem a bizottságot, hogy üljön már le szakértőkkel, és korrekten számolják ki ezt az egészet. Én magam gazdálkodó vagyok. 40 éve repcét termelek. A repce az egyik legérdekesebb, legértékesebb nitrogén megkötő növény. Hogyha repcét termelek, akkor a következő évben öt mázsával több gabonaterem terem ugyanezen a földön. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság számítása dilettáns, ilyen módon nem lehet az emissziós számításokat végrehajtani. Nagyon sok munkát kell még végezni ahhoz, hogy megfelelő rendeletet sikerüljön elfogadni, vagy szabályozást lesen elfogadni. A bizottság javaslatán látszik, hogy a gyakorlattól távol lévő elméleti emberek állították össze, én pedig benyújtom azokat a számokat, amelyik megbélelítják, hogy bizottság számításai miért nem helytállóak. Well, we are the Trade Committee, not the Agricultural Committee. Uh, yeah, José Andrés? José Andrés? Gracias, presidente. <clears throat> en principio, evidentemente, somos la comisión de INTA. Eh... Köszönöm szépen. Itt az INTA szakbizottságon belül hallottuk, hogy a, az én jelentésem protekcionista jellegű, de hát azért emlékeztetnénk arra, hogy a bizottság saját maga javasolta azt, amit most én is itt papírra vezettem. És azért ne felejtsük el a jogbiztonságot, amire támaszkodni kívánnak a vállalkozások, és persze a változásokhoz is igazodnunk kell. Ezek kell lépést kell tartanunk ezekkel a változásokkal. Az első generációs bioüzemanyagokra is kitérek a jelentésemben, és azt mondtam, hogy szükség van a kifuttatásukra vonatkozóan egy határidőre, hogy védjük az ebbe investáló vállalkozásokat, és azért a második generációs bioüzemanyagok tekintében ez az egész rendszer nem is működik. Tehát megengedett átmeneti időszakokat, határidőket rögzítenünk kell. Persze, hogy az élelmiszerellátást biztosítanunk kell itt is, illetve a harmadik országokban is, és én nagyon bízom abban, hogy a bizottsággal sikerül majd egy problémát megoldanunk, amelyet közösen generáltunk, ha úgy tetszik. A módosítók benyújtásának határideje május 3-a déli 12 óra. hetes napi rendi pontnál tartunk. Exercise of the union's rights for the application and a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az unióra ruházott jogok gyakorlása következő téma. Ez egy jogalkotási dosszié. Mi vagyunk az illetékes szakbizottság, és Nicolò Rinaldi az Aldétől a felelős Ez a jogalkotási kezdeményezés Tehát még egyszer mondom, ez a kezdeményezés azt célozza, hogy horizontális jogi keretet teremtsünk a WTO és más nemzetközi megállapodásokból eredetezhető, eredeztethető jogaink érvényesítésére. A jogok gyakorlatilag érintetlenek maradnak, azonban lehetővé válik arra az, hogy a végrehajtás során ezeket valóban alkalmazni tudjuk. El kell mondom ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok érintett is részt vesz itt majd a vitában de elsőként az előadónak adom meg a szót, Nikoló Rinaldinak, aki bevezeti a témát. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm a vendégeket, akiket meg fogunk hallgatni meg fogjuk hallgatni az ő véleményüket. Az az intézkedés, amiről most beszélünk, illetve intézkedés sor, ezek egy kicsit olyanok, mint egy saknak a bábujai. nem olyan lehetőségeket akarunk kialakítani, amelyeket mindenképpen használni akarunk, hanem amelyeket fel akarunk mutatni. Vagyis, hogy elbátortalanítsuk a kereskedelmi partnereiket, akik annak ellenére, hogy jogi kötelezettségei vannak az EU-val szemben, nem kívánják ezeket betartani, és inkorrekt politikát akarnak, szándékoznak folytatni. Mostanáig Európai Unió szinten nem volt olyan eszköz sor a kezünkben, amivel retorziót tudnánk alkalmazni kereskedelmi véleménykülönbség vita esetén. Egyébként a szakbizottság többsége egyetért azzal, hogy a gazdaság nemzetközi esedésének fokozása, nyitott gazdaság, nyitott piac esetén, amikor harmadik országokkal állunk szemben, fontos lenne ilyen eszközsor felállítása Másrészt ugye kockázatoknak vagyunk kitéve, inkorrekt viselkedés, tisztességtelen viselkedés esetén, amikor néhány partnerünknél fölmerül ennek a szándéka. Jelenleg nincs ilyen eszközcsorunk, nincsenek ilyen organikus lehetőségeink, amelyek lehetővé tennék az érdekeink védelmét, főleg gyorsan a vto nál Persze természetesen mindez általánosságban az Európai Parlament szintén érvényes, hogy a retorzió alkalmazása a legutolsó lépés, ez a legutolsó, amit megkívánunk lépni. Ugyanakkor ezeknek az eszközöknek rendelkezésünkre kell állnia ahhoz, hogy készen álljunk, amennyiben mégis szükség van retorzióra. Csak hogy tudjuk, miről van szó. Az Európai Bizottság, ha retorziós eszközt akar alkalmazni, ez 15 vagy akár 30 hónapos időt is igénybe vehet a normál jogi eljárás alapján, amit a Lisszaboni szerződés tartalmaz. Ez egy elfogadhatatlanul hosszú időszak, ez az eljárás nem is veszi figyelembe, hogy valóban milyen erőviszonyok vannak a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban. Példaként mondanám, hogy az USA-ban, hogyha retorziós eszközt akarnak alkalmazni, a végső döntés, amit egyébként az elnök kell, hogy meghozzon, néhány hét alatt meg tud születni. Vagyis elfogadhatatlan a valós kereskedelmi kapcsolatok szempontjából a mi helyzetünk. A bizottság kiváló javaslattal él. Az első horizontális javaslat ez, amikor retorziós jogokat kíván gyakorolni az Európai Unió. Mindenki előtt ott áll a munkadokumentum. Most nem fogom ezt részletesen ismertetni, hiszen minden szerepel a munkadokumentumban. Például az a négy klasszikus alaphelyzet, amikor ezt a rendeltet majd alkalmazni kell. Hasonló módon van egy ötödik hely, a gát megállapodások, az általános szolgáltatás kereskedelmi megállapodás kérdése, ami nem fogja a hatáját képezni a rendeletnek. Melyek azok az intézkedések, amelyeket meg lehet hozni? Klasszikus témákról van szó. Kedvezményes vámtarifák alkalmazásának a fölfüggesztése, új vámtarifák bevezetése, aztán mennyiségi korlátozás import tekintetében, tehát vagy tarifás, tarifális retorziót, vagy mennyiségi kvóta retorziót lehet alkalmazni. A harmadik lehetőség pedig bizonyos engedmények felfüggesztése közbeszerzési témákban. Egy sort kell követni a WTO erre pontos előírásokkal rendelkezik. A retorziót ugyanarra a termékre kell elsősorban alkalmazni, és ugyanarra a megállapodásra vonatkozóan, ahol a vita fölmerült. De ez nem mindig hatásos. Lehet, hogy egy harmadik országgal egy konkrét termék esetében fölmerül a probléma, de számunkra nagyon fontos ez a termék, és akkor ha erre a termékre alkalmazzuk a retorziót, lehet, hogy az exportáló ország számára ez nem is olyan fontos, ezért ilyen helyzetben a megállapodáson, a harmadik országgal kötött megállapodáson belül a retorziós lehetőséget föl kell állítani olyan termékre vonatkozóan, ami nem ugyanaz, mint amivel kapcsolatban vita fölmerült. És bizonyos esetekben el lehet jutni kedvezményes intézkedések fölfüggesztéséhez is, ami más termékekre, más megállapodásokra vonatkozik, persze ugyanaz a harmadik országgal kapcsolatban, hogyha más hatékony retorziót nem lehet alkalmazni. Példaként, amikor az USA-val acél témában vita merült föl, ugye az EU nem az acélra vonatkozóan vezette be a retorziót, hanem egy sor más termékre, pólóra, aran, narancsra, stb lényeg, hogy olyan ellenintézkedés történjen, ami hatásos. Persze van néhány problémás terület ennek a rendeletnek. Először is a szellemi tulajdonjog témáját kizárja a rendelet, és kizárja a szolgáltatásokat. Elvileg szellemi tulajdonjog, a TRIPS lehetővé teszi, hogy szellemi tulajdon esetén is retorziót lehessen alkalmazni, szellemi tulajdonjog megsértése eletén más területen is lehet alkalmazni retorziót, és így lehet szankcionálni azt az országot, amely nem teljesíti a kötelezettségeit. Minden esetre a szellemi tulajdonjog eh, nem képezi hatáját a rendelet tervezetnek. A bizottságnak az a véleménye, hogy nem egyszerű hatékony retorziót alkalmazni ezen a területen, szellemi tulajdonjog területén, ez eh, bogyodalmakhoz vezethet, komplex a jogi helyzet, a jogosultak szempontjából. Egyébként pedig az ellenintézkedéseket, ilyenfajta ellenintézkedéseket soha nem alkalmaztak. Kétszer született ilyen döntés, kereskedelmi kapcsolataink területén, de alkalmazásra nem került sor. Ezért nem képezi hatáját a rendeletnek komplexebb a szolgáltatások helyzete, és kérem a kollégákat, főleg az árnyék előadókat, hogy gondolják ezt a kérdést végig. A rendeletben a szolgáltatások nem szerepelnek. Először is a VTO lehetővé tesz szolgáltatók eset, szolgáltatások esetén is a retorzióra. A szolgáltatások egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadkereskedelmi megállapodásainkban. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos ez a terület. Egy olyan retorzió, ami csak közbeszerzésekre korlátozik. Aztán mindjárt rátérek a közbeszerzések problémájára is, illetve a kereskedelmekre korlátozó retorzió lehet, hogy nem hatásos. Jelenleg, ahogy mondtam, a szolgáltatások nem képezik a rendelet hatáját. Szakbizottságként úgy gondolom, hogy végig kell ezt gondolnunk. Az áruk, közbeszerzések, állami beszerzések részét képezik a rendeletnek. Közbeszerzések. A Government Public Agreement tiltja azt a retorziót, ami nem közbeszerzésre vonatkozik, vagyis közbeszerzési jogvitánál csak a közbeszerzésekre vonatkozó retorziót lehet alkalmazni. Ez egy létező szabály. Ezt követnünk kell. Különlegesnek tartom ezt, mert például a TRIPS lehetővé teszi a retorzió alkalmazását olyan szellemi tulajdon terület, tehát más területen is, nem csak szellemi tulajdonjog területén. A szolgáltatásoknál is érvényes mindez. A szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás lehetővé teszi, hogy nem csak szolgáltatásokra vonatkozó retorziót alkalmazunk. Minden esetre ezen a területen csak közbeszerzésekre vonatkozó retorziót lehet alkalmazni. Folyik egy vita, ami nem könnyű néhány tagállamban, egyébként a bizottság ezt ma meg is erősítette, a szolgáltatási, illetve a közbeszerzési témákban a retorziók alkalmazásáról és alkalmazhatóságáról folyik ez a vita. A közbeszerzés nagyon sok helyi és állami színű, szintű hatóságot von be, sok tagállam fenn akarja tartani az önálló döntési jogát közbeszerzési témákban, ezt nem akarja elfogadni, hogy Brüsszelben központosítva szülessenek döntések az ő közbeszerzéseikről. Egyébként nagyon komplex a kérdés, A, ugye nehéz elképzelni az, hogy a retorzió miatt egy bizonyos országban a közbeszerzés kis témába beavatkozunk tagállami szinten. De az is előfordul, hogy esetleg közvetítőkön keresztül már aláírtak tagállamok közbeszerzési szerződéseket, és akkor ennek nagyon kellemetlen jogi következménye lehet. Minden esetre a mi véleményünk az, hogy a közbeszerzések mindenképpen maradjanak benne a rendeletben, esetleg meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen véd, záradék jellegű, speciális intézkedéseket lehetne itt alkalmazni, hiszen nagyon komplex a téma. Két utolsó kérdés. Az egyik nagyon-nagyon fontos, az Európai Parlament szerepe az egész témában. A rendeletjavaslat nem túl nagy lelkű, a bizottságnak lehetővé teszi a beavatkozást, ott, ahol szükséges, stb. De úgy gondolom, hogy kereskedelmi retorziók esetén kereskedelmi politikai alapvető döntésekről van szó, és ezek megváltoztathatják kereskedelmi kapcsolatunkat egy bizonyos országgal, egy bizonyos régióval. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Parlament kell, hogy hallassa a hangját a döntési folyamatban. Nem igazán írnék, írnék alá egy Bianco csekket a bizottság számára. Persze biztos, hogy gyorsan és hatékonyan fogják el látni a feladatukat, de azért nem zárnám ki a parlamentet egy olyan döntési folyamatból, amelynek jelentős politikai következményei vannak. Tisztázni kell, hogy az Európai Parlament megfelelő tájékoztatása milyen módon fog történni, amikor retorziós intézkedés előkészítési folyamata már beindult. Hogyan lehet biztosítani a bizalmi, bizalmas jellegét, például az információ gyűjtés tekintetében, amikor előkészítenek egy retorziós lépést? És főleg, hogyan lehet biztosítani az Európai Parlament számára a megfelelő szerepet a döntéshozatali folyamatban, ami ne, de oly módon, hogy ne lassítsa le az egész eljárást, hiszen itt egy könnyített eljárásra van, egy gyorsított eljárásra van mindenképpen szükség. Ezt vagy közvetlenül a rendeletben tudjuk tisztázni, ha a bizottság ezzel egyetért, vagy pedig a rendelethez függelékként kapcsolt nyilatkozatban lehetne ezt tisztázni ott lehetne tisztázni az intézményi jogainkat. Aztán a revíziós záradék számomra nem egyértelmű. Három év szerepel a jelenlegi javaslatban, a hatályba lépéstől számítva. Egy olyan rendelet esetén, mint amilyen, és mint amit reméljük sose fogunk alkalmazni. De eh, amihez, eh, ha alkalmazni kell, mindenképpen időre lesz szükség. Úgy gondolom, hogy három év nem elégséges egy valós, méreható elemzés elvégzéséhez a pozitív és negatív aspektusok értékeléséhez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy hosszabb időt, nem három, hanem öt évet kellene beírni a revíziós záradékba. Az ütemtár tekintetében ez a mai az első eszmecsere, most meg fogjuk hallgatni a szakértőinket, akik konkrét eseteket fognak bemutatni számunkra be fogják mutatni, hogy milyen kontextusban kell esetleg ezt a rendeletet alkalmazni. Minden esetre még a nyár előtt szeretnénk itt ha, dönteni erről azért, hogy júliusra plenárisra kerülhessen. Köszönöm szépen, Nikola Rinaldi. Most hallgassuk meg a vendégeinket. Monsieur Lambert, Public Affairs Office az Airbus részéről hol is ül? Ott van, köszönöm öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Je serai bref, parce que euh, les contentions... Rövid leszek, hiszen az aeronautikai viták nem számosak, de ugyanakkor a politikai-gazdasági hatásai jelentés, jelentősek. Rövid leszek, minden esetre szeretném biztosítani a támogatásomat az előadójuk számára, Rinaldi úr számára. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió hitelességét kell biztosítani ezen a területen. Az aeronautikai vita példája mutatja, hogy itt nagyon fontosak a politikai és a gazdasági kihívások. A az a határidő, amin belül meg lehet hozni, elő lehet készíteni a döntéseket, illetve az a bizonytalanság, ami a döntéshozatal során fölmerül, sokszor olyan benyomást keltenek, hogy az Európai Unió gyenge, nem tudja megvédeni az érdekeit. Úgy gondolom, hogy ez nem felel meg annak, amit mi elvárnánk. A rendeletben javasolt eljárás, ami a meglévő lehetőségek láthatóságát kívánja biztosítani, garantálnia kell az új rendeletnek a gyorsaságot, az egyszerű döntéshozatali lehetőséget. A szolgáltatások témájában nem igazán tudok állást foglalni, ez nagyon bonyolult téma. A szabályozás nagyon fontos a szolgáltatások területén. Azok az országok, azok az országcsoportok, amelyek retorziós intézkedést kívánnak hozni egy vitás helyzetben, úgy gondolom, hogy itt inkább részletesebben meg kellene vizsgálni a gyakorlati szempontokat mit lehet tenni a szolgáltatások területén azért, hogy megerősítsük az európai retorziós intézkedések hatásosságát. És talán időt kellene szánni erre, mielőtt bármilyen irányba lépnek. Gyorsaság, egyszerűség, és természetesen politikai támogatás az Európai Bizottság számára. Az Európai Bizottság teljesen legitim, hogy az Európai Bizottság üljön a kormánynál, de az Európai Parlament politikai támogatására és a tanács támogatására is szüksége van azért, hogy tudjon, hogy megfelelően tudjon lépni, de nekünk meg az Európai Parlament számára pedig az a fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon. Lényegében ennyit szerettem volna hangsúlyozni. A nemzetközi tárgyalások során biztosítani kell a partnereink számára, hogy mindenképpen az érdekeinket meg fogjuk védeni. A boeing kívül új szereplők is megjelentek a piacon. A vitás ügyekben, például export támogatások témájában az Egyesült Államokban tíz év kellett, hogy elterjen, elteljen, amíg a WTO részéről döntés született a Boeing támogatás témája egyébként még mindig nem lezárt kérdés. Ilyen esetekben az Európának képesnek kell lennie a saját érdekei megvédésére. Ez a rendelet amelyet most vizsgálnak. Nagyon fontos lépés ebben az irányban. Köszönöm, elnök úr. Merci, next uh, will be... Köszönjük szépen. Tahlec úr lesz a következő az Eurofertől, az Európai Acél Szövetségtől. Itt van? Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak azt, hogy meghívtak ide minket ma, és megoszthatjuk önökkel a tapasztalatainkat. A saját ágazatokban a retorzióval kapcsolatban fogok beszélni, és egy pár általános megjegyzést is engedjenek majd meg a bizottság javaslatára vonatkozóan, ami a tapasztalatainkat illeti. Az előző években gyakorlatilag három intézkedés érintett bennünket. Az egyik volt a zeroing intézkedés, ami gyakorlatilag egy kalkulációs módszer, ami a dömping jogokat érintette, aztán volt a bird módosítás, amely gyakorlatilag az antidömpingre vonatkozott, és a panaszokkal hozható összefüggésbe. És a harmadik, a Section 201 Steel intézkedés, ami egy gyakorlatilag a retorzió és az egyensúly helyreállító intézkedéseknek egyfajta egyele, elegye. Ami a kereskedelmi jogokat illeti, gyakorlatilag mindegyik intézkedésnek megvoltak a maga hatásai, de a hatékonyságukat tekintve 30 milliós eurós tételről tudok beszámolni. A Bird módosítás esetében itt két évbe tellett, mire egyáltalán döntés született. Aztán a, a VTO-s határozatot követően csak tíz évvel később sikerült megoldásra jutni a Section 201 Steel esetében és a 310 milliós retorziós igény az EU részéről a zeroing intézkedés esetében gyakorlatilag megint csak elég sokáig tartott, mire egyáltalán itt is megoldásra jutottunk volna. Jó volt azonban az időzítés, mert a bizottság jó előre előkészítette a jól kiválasztott termékekre vonatkozóan a vámtételeket, és bizonyos termékeket kizárt a listáról az egyensúly megtartása érdekében, és aztán a retorziós volumen 2,4 milliárd euróra rugott, amelyet akkor kellett volna mozgósítani, hogyha az USA nem lépett volna közben, és a WTO-n keresztül nem született volna határozat. Gyakorlatilag a vége a történetnek az volt, hogy az USA a véd intézkedéseket elengedte hat nappal a WTO által ö, nyilvánosságra hozott döntés ö, sét követően, azaz, hogy amikor elítélte ezt a korábbi határozatot. Milyen eszközeink vannak, amelyek tényleg hatékonyak. Nyilván a volumen, az időzítés kérdése sem elhanyagolható, és ahogyan el is hangzott itt, hogy a kiválasztott termékek mennyire kényes körbe tartozóak. Ez az íróink intézkedésnél is teljesen egyértelművé vált. Ez volt a múlt. Nézzük meg akkor, hogy mit látunk most a szektorunkban. Hát gyakorlatilag egy kettős elmozdulást figyelhetünk meg. Összességében a kereskedelmen védelmi eszközök ö, alkalmazása intenzívebbé vált. Mi áll -e mögött? Nos, egyrészt ott van Kína kapacitása és a, az acélszektorban a gyengeség voltak védintézkedések, de ezek inkább a kisebb acéltermelő országokat illeti, például Marokkót és Egyiptomot tudom ide sorolni, és az EU egyébként vitarendezési mechanizmusokat tárgyalt ki ezekkel az országokkal. Úgyhogy a kereskedelmi jogokat illetően biztosítanunk kell az, hogy a jogos igényeinket ér- érvényesíteni tudjuk az USA-val szemben is, és hát nyilván ennek óriási jelentősége van, nem csak a jelen szempontjából, hanem az ágazat jövőjét illetően is. Az acélgyártás költségének a legnagyobb volumenét nyilván a, a nyersanyagok teszik ki, és számos kormányzati intézkedés igyekszik biztosítani az, hogy a helyi szinten hozzáférhető nyersanyagokhoz viszonylag olcsón lehessen hozzáférni. Az EU-nak is van egy saját elképzelése ennek terén, és Oroszország és Kína eh, VTO-s csatlakozásában a jegyzőkönyvekben lehet olvasni arról, hogy milyen eh, szabadkereskedelmi megállapodások állnak a háttérben, de Ukrajnát is meg kell említenem, valamint Indiát is, amely egyébként óriási exportkorlátozásokat alkalmaz e területen. Két megjegyzésem lenne a bizottsági javaslatot illetően. Egyrészt ugye a végrehajtás erősítése, ez megfigyelhető az EU-s részéről. Erre szükség is van, mert tényleg szigorúbb kereskedelmi szabályzásra kellene helyeznünk a hangsúlyt. Aztán tudjuk, hogy van egy új határozathozatali kontextus, egy keret, amelyel a bizottság sokkal hatékonyabb politikát tudna folytatni az időzítés tekintve, a volumen tekintve, főleg az ilyen egyedi helyzetekben, és az olyan kényes ágazatokra nézve, mint amilyenek a, mint amilyen a miénk is. Materiális kritériumok, amelyek szerepelnek a javaslatban, főleg abból a szempontból, hogy ezek a kereskedelmi végrehajtási tevékenységek milyen formát öltsenek, legyenek ugye hatékonyak, és hozzanak egyfajta felszabadulást, ha úgy tetszik. Az említetteket kellene gyakorlatilag kombinálni annak érdekében, hogy igénybe vehessük és érvényesíthessük az igényeinket, de ez egyfajta megkönnyebbülést is hozhatna az érintett ágazatra. Az, hogy a, kik az érintett felek, és milyen forrásokra lehet támaszkodni, ez csak halványan van érintve a javaslatban, és az előadó dokumentumában sem kristályosodik ez ki. Azt gondolom, hogy a környezeti, társadalmi hatásokat jobban meg kellene fogalmazni, ezekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a jelentésben. Az utolsó megjegyzésem pedig hogy van ugyan utalás arra, hogy mi a, az általános érdeke az uniónak, és a kérdés az, hogy ez csak a végső intézkedések kiválasztásánál lesz-e érdekes ez a bizottság számára, vagy pedig ez a fajta érdeg ott is érdekes-e, hogy érdemese akkor a végrehajtás is ezeknek az eszközöknek a ki kényszerítésekor is figyelembe venni. Köszönjük szépen ezt a jelentést és beszámolót. Paxolde úr kap szót az Ipari Szövetségtől. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm azt is, hogy itt lehetünk, és ezt a fontos témát megbeszéljük önökkel. Az előttem szólókkal szemben én nem számolhatok be semmilyen specifikus tapasztalatról a saját ágazatunkban, főleg a retorziós intézkedésekkel kapcsolatban, hiszen mi felvásárlói vagyunk az Eurofair tagok által megtermelt áruknak ugye az európai érdekeket képviselik az egyik oldalon, még a másik oldalon inkább védelmi érdekeket látunk kirajzolódni, és aztán ugye tudjuk, hogy mindezt nemzetközi szinten megint más érdekekkel lehet kiegészíteni. Bizonyára tudják, hogy az Európai Uniós kontextusban külön kategóriát képviselünk mi, és gyakorlatilag a szolgáltatások nyújtói közé tartozunk. És ez talán egy kicsit furcsa, mert ö, ö, olyan termékünk van, amit, ami nem nagyon ö, mozdítható. És az egyedi az Európai Szolgáltatások Fórumának is tagja vagyunk, és hát ö, hallottuk azt is, hogy sokan nem ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. Azt sajnáljuk, hogy a szolgáltatásokra például nem terjed ki a bizottság javaslata, legalábbis addig, amíg a közbeszerzésekben nem sorolják bele a szolgáltatásokat. A kereskedelmi védelmi eszközök gyorsan, hatékonyan kell tudni felhasználni annak érdekében, hogy ezek tényleg meggyőzőek legyenek. Az Airbus-os kollégák elmondták, hogy a kereskedelmi vitákból azt tanulták, hogy ha nincs megfelelő súlyú eszköz, amivel nyomást lehet gyakorolni, például a kínaiakra, akkor nem nagyon fog működni a verseny sem. Hiszen élni kell olyan eszközökkel, amivel utána elő lehet mozdítani egy padhelyzetet. A munkaanyag eléggé komplikáltnak tűnik, nincsenek, ahogyan mondtam, tapasztalataink, de nem tűnik nagyon meggyőzőnek számra. Valahol el kell kezdeni, és nem lehet arra hivatkozni, hogy nincs tapasztalat, mert el kell valahol kezdeni a munkát. Nyilván elkezdeni gondolkodni azért el kell, és akkor fogja meggyőzni a másik oldalt arról, hogy tényleg tenni kívánnak valamit. Ugyanez az ok annak, hogy ez a kereszt retorzió igenis legyen része ennek a rendszernek, amennyiben persze ez egyáltalán lehetséges az adott szabályokon belül. Ez a kormányzati beszerzési megállapodás nem szabad, hogy korlátozza az adott lehetőségeinket. Úgyhogy összességében az EU szerintem minden lehetőséget teremtsen meg magának, mind a piacra jutás és a piachoz való hozzáférés területén. Ez a reciprocitási viszonossági kritérium is nagyon lényeges, amikor vitarendezésről beszélünk. Minél meggyőzőbb egy eszköz, annál inkább tűnik, hogy nem kell bevetni, és szerintem ez helyes meglátás. Úgyhogy ez a javaslat tényleg nagyon specifikus helyzettel foglalkozik, azaz először kell, hogy legyen egy kereskedelmi megállapodás, de pontosan az építési szektorban nincs feltétlenül ilyen. Úgyhogy nagyon sok esetben szinte nevetséges helyzetben manőverezzük magunkat, hogyha nincsenek meg a, a játékszabályok, amelyeket utána a kínaiak is betartanak. Általában megteszik ezt, amikor a, az amerikaiak már megfelelő nyomást gyakorolnak rájuk ha van egy vita, amit nem lehet formális keretek között megoldani, akkor nyilván nagyon sok tárgyalásba kell bocsátkozni, majd pedig megszületik az ítélet. Ha, vé, ha végén nem tartják be az ítéletet és a döntést, az már gond, de sok esetben ne felejtsük el, politikai kérdés is az, hogy milyen ítélet születik. Az ítéletben foglaltaknak a végrehajtását nem kell azonnal ö, meglépni, de fontos az, hogy legyen egy döntés. És ahogyan már elhangzott, lehet politikai oka annak a háttérben, hogy miért nem ö, ö, hagyják végre az ítéletet, de az, hogy legyen ítélet, legyen verdikt, ez, ez nagyon fontos, hiszen akkor számon kérhető a fél. Aztán ugye mi, mi tartozon a hatály alá, a szolgáltatások is, legyen keresztretorzió, legyen feladat az, hogy ítéletet hozzanak a viták rendezésére, ezeket hajtsák végre, legyenek kivételek is bizonyos feltételek mellett és az Európai Parlament részvételét illetően nem fűznék már hozzá kommentát, szerintem ezt majd önök is meg tudják oldani. Köszönöm Pascal Gernei, Gerné, aki sokszor jött már ide hozzánk vendénként, parancsoljon. Akkor a szolgáltatások is tartozanak a hatály alá? Köszönöm szépen. Az Európai Fórumot képviselem. Köszönöm a meghívást. Nem egyszerű ez a helyzet. Először is Arról szeretnék beszélni, hogy amikor a retorziókról, illetve az intervencióról van szó, az azt jelenti, hogy már nagyon későn vagyunk a folyamatban, a cégek már megszenvedték a dolgot. Úgy van egy megállapodás, ezt végrehajtják, hogyha végrehajtásban valami hiányos, akkor a cégek azt mondják, hogy hasznot szeretnék húzni ebből a megállapodásból, két-három évig csak diplomáciai nyomást gyakorolnak a különböző szereplőkre, mielőtt egy VTU vitarendezési eljárás, vagy egy bilaterális eljárás veheti kezdetét, és ez további két-három évig fog tartani. És utána aztán a panel azt mondta, hogy rendben van, retorziót hozhatunk, és akkor látjuk, hogy itt a probléma, hiszen egy hogy rendes jogalkotói eljáráson kell végigmenni. Az első reakcióm tehát az, igen, gyorsan jogkörökkel kell ellátni a bizottságot, biztosítandó, hogyha engedélyezik számára, hogy büntető mechanizmusokat alkalmazzon, retorziót alkalmazzon, akkor ezt meg is tehessen. A szolgáltatásokra mindez nem terjed ki. Nos, nagyon fontos kiemelni azt a tényt, hogy nem lehet azért büntetni, hogy biztosítsuk a szerződés betartását. A kereszt retorzió viszont alkalmazható biztosítandó annak érdekében, hogy a szolgáltatások és az áruk nyújtása problémamentes legyen. Tehát magyarán mondva, itt ezen a területen a szolgáltatásokra is kitérünk. Valóban a szöveg nem kellőképpen megfogalmazott, van ezen még mit javítani. De térjünk rá a fő kérdésre. Miért vettük ki a szolgáltatási ágazatból a retorziókat. Nos, a 21-es cikk, a GATS 21-es cikke ugyanezt, ugyanezt teszi lehetővé, mint a GATT 28. cinke, jelesül, hogy a szolgáltatói ágazatban is retorziókat alkalmazunk. És nem tudom, hogy jelentéstevőnek vagy a bizottságnak feltették-e valaha ezt a kérdést nem tudom, hogy volt-e már akár egyetlen ország is, amely mondjuk az Európai Unió ellen az szolgáltatási ágazatban retorziót alkalmazott volna. Nem tudom, hogy igen, de ha igen, akkor érdemes tudni, volna tudni, mely ágazatban és mikor is ki. Azt mondjuk, hogy teljesen, hogy kizárt, de nem teljesen kizárt a szolgáltatási ágazat. A bizottság inkább azt mondja, hogy nem kérünk felhatalmazást ezen a területen, ám hogyha a szolgáltatási ágazatban problémák jelentkeznek, akkor más eljárásokkal megkaphatjuk a felhatalmazást. Érdemes volna tudni a bizottságtól, hogy miről beszél a bizottság, amikor más eljárásokról beszél. Hiszen én úgy értem, hogy ez csak a hagyományos jogalkotói eljárásban zajolhatna, de már pedig az eljelentéstevő szerint 15-31 hónapot, tehát majdnem három évet vehet igénybe a hagyományos jogalkotói eljárás, és ilyen módon az Európai Unió hitelét vesztheti. Aztól félek, hogy rossz precedenst teremtünk, hiszen felmerül a kérdés, hogy lehet-e a szolgáltatásokban retorziót alkalmazni. De másként is feltehetjük a kérdést, kívánatos -e ez? Hiszen, hogyha a szolgáltatások területén retorziós lehetőségeket vetünk ki, akkor lehet, hogy egy-két szolgáltatásra is ki fog ez hatni. Mit tehetünk? Hogyha megvizsgáljuk a részleteket. Az a kérdés, hogy a retorzív intézkedéseket a szolgáltatási ágazatban hogy lehet végrehajtani. Ez nem olyan, mint az áruk területén, ahol a határon megállíthatjuk az árukat, és így a szankciók érvényesülnek. Hiszen a szolgáltatások esetében a szolgáltatót kellene megállítanunk a határon. Tehát azt mondanánk, hogy a szolgáltatók számára nem adunk ki vízumokat ebbe a harmadik országba. De lehetséges ez, és meg tudjuk feleltetni a tagállamok bevándorlási szakpolitikáját ennek a célnak? Ez az egyik kérdés de a második pedig sokkal inkább az, hogy hatékonyan tudunk eljárni. Tehát el tudjuk képzelni, hogy 2000 embert az EU külső határain feltartóztatnak azért, hogy ne hozzanak meg bizonyos szolgáltatásokat az EU keretén belül azért, hogy a kereszt retorzió céljának megfeleljünk? Hát két, kétkedő vagyok ezzel kapcsolatban. Ami pedig a leányvállalat vagy a képviselet megnyitásának lehetőségét illeti már az Európai Unión belül, mi volna, hogyha az új engedélyek kiadását állítanánk meg, hogyha úgy, ezzel azt érezhetnénk, hogy esetleg ezzel szólítunk meg egy országot, célé, csaphatunk oda egy országnak, megvizsgálhatjuk ezt a lehetőséget, de nagyon könnyű kiskapukat találni egy ilyen retorzióval szemben az Európai Unió nagyon nagy, és amint európai entitással rendelkezik valaki, csak engedélyt kell kérni, mint külföldi. És ilyen módon bármely cég jogi személyiséget alakíthat egy másik országban, és ezzel persze a személyi eh, szabad mozgás is biztosított. A bizottság, persze ez igaz, nagyon komplex kérdést vet föl vitaanyagában, Éppen ezért elegendő időre volna szükség ahhoz, hogy ezt áttekintsük. A bizottság három évről, a jelentéstevő öt évre tesz javaslatot. De őszintén szóval nem tudom, hogy van ennyi időnk. Mi több, azt mondtuk, hogy a közbeszerzési eljárásban, és ez ugye az szolgáltatási ágazatban is lehetséges, pedig a szolgáltatási ágazatban, hogyha közbeszerzésről van szó, igenis vannak retorziók. Nos, a GPA-ban világos, hogy a retorzió csak a szolgáltatási területen lehetséges. Még egyszer mondom, a kormány közbeszerzési eljárás területén, a közbeszerzési eljárás területén lehet eh, retorziót kialakítani. Jövő héten egyébként a kereskedelmi és szolgáltatási eh, munkacsoport Genfben találkozik, az Európai Uniót képviseli a bizottság, és ebben itt a tisztelt házban Demárti úr, Spank képviselő azt mondta, hogy a kereskedelmi és szolgáltatási megállapodások tárgyalásában egy speciális vitarendezési eljárást is beépítenek. Hölgyeim és uraim, nem lepne meg, hogyha kiderülne, hogy kiderülne, hogy a szabálysértés esetén belül a retorziót csak a szolgáltatási ágazatra lehetne kiterjeszteni. Márpedig, hogyha csak a termékekre, az árukra terhetjük ezt ki, akkor bizony a bizottságnak azon kell majd gondolkozni, hogy hogyan lehet a szolgáltatási ágazatot is megvédeni. Mondom, ez a helyzet, de hogyha a hát tízem csak a szolgáltatási területre terjeszti ki a vitarendezési eljárást, akkor egy problémával állunk szemben. Köszönöm. Megnyitom a vitát. A frakciók nevében először Frank Proust kap szót. Oui, monsieur le président, euh, mes chers collègues, merci. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Nagyon fontos megjegyzésekkel éltek ezek tisztázták a gondolatainkat, sőt megerősítették a véleményemet. Először is a munkadokumentumról szeretnék néhány szót szólni, amit Rinaldi kolléga nyújtott be. Egyébként gratulálok a jelentés átfogó, és nem volt könnyű ezen dolgozni. A bizottság javaslata valós elő, előrelépés biztosít. Fontos, hogy hitelesek legyünk a partnereinkkel szemben, ez elhangzott főleg amikor megállapodásokról történik a tárgyalás, fontos, hogy tiszteletben tartathassuk ezeket a megállapodásokat. A jövőbeni megállapodások szempontjából is ez egy nagyon fontos jelzés lesz. A jelentéstevő teljesen jogosan megemlítette, hogy ne keverjük össze a rendelettervezetet a közbeszerzési piac kölcsönösségével. Tiszteletben kell tartani a közbeszerzésekre vonatkozó megállapodásokat, és a kölcsönösségből ki kell azokat venni. A retorziós intézkedések, amelyeket az Európai Unió meghozhat, ezekre áttérve, konkrétan az ötös cikkel kapcsolatban a javaslatban azt szerepel, és erről beszéltünk, a retorziós intézkedések mennyiségre, kótákra és tarifákra vonatkozhatnak, valamint a közbeszerzést is érinthetik. Ez azt jelenti, ugye e, implicit módon, hogy a szolgáltatások nem szerepelnek a hatályban, erről többen szóltak. A szolgáltatás értelmezése elég széles körül, és a szellemi tulajdonok sem szerepelnek. Ez egy, egyébként nagyon fontos a szellemi tulajdonok kérdése a cégeink számára, egy kolléga beszélt erről. Azok a vállalkozások, amelyek kutatásba, innovációba fektetnek be, a versenyképességüket fokozni kívánják. És csak az, oka, csak az az oka, hogy ezt kivesszük a hatályból, hogy nincs tapasztalatunk ezen a területen. De te elnök úr, elnézést, ez a legbutább indoklás, amit valaha hallottam. Ez sok problémát okoz. Szolgáltatások területén több oldalú megállapodásról tárgyalunk, viszont ebben a rendeletben ugye nem szerepelnek, és hogyha nem tartták tiszteletben a közbeszerzési megállapodást, akkor csak a közbeszerzésre vonatkozó retorziókat lehet hozni. Ez azt jelenti, hogy a szolgált- és ugye akkor a szolgáltatások esetén ez pedig nem lehetséges. A kereszthezett retorziót kizárjuk, nem lehetséges ezek alkalmazása a szolgáltatások területén. Pedig vannak olyan esetek, amikor csak szolgáltatásra vonatkozó retorzió lehet hatékony. Mondok erre példát, Szingapur. Szingapur tárgyalunk a szabadkereskedelmi megállapodásról, de hát az or- egész ország gazdasága a szolgáltatásokra alapul. Hogyha Szingapur nem tartja tiszteletben a szabadkereskedelmi megállapodást, a származási szabályokra vonatkozó előírások tekintetében például kínai termékeket hozna be az Európai Unióba, akkor hogyha a szolgáltatások területén nem alkalmazhatunk retorziót, akkor nem tudunk hatékonyan föllépni. De nem is tudjuk akkor, hogy mire vonatkozóan hozzunk retorziós döntést. Nagyon kevés árut exportál Szingapúr, elsősorban a szolgáltatás exportra alapul a gazdaság. Ezért nem egyszerű a hatály meghatározása. A bizottság egyébként innovációs szándékáról bizonyítékot tett, mert az engedélyek felfüggesztése tekintetében már azt mondta, hogy készen állnak arra, hogy ezt végig gondolják. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Kutás úr a szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni Rinaldi kollégának ezt az átfogó dokumentumot, munkadokumentumot. És köszönöm a vendégeinknek az érdekes előadásaikat. Ahogyan az összes előttünk szóló már megemlítettem, úgy hiszem, hogy ez a rendelet jelentős áttörést ér majd el az unió hitelének megteremtésében és a hatékonyság biztosításában a kereskedelmi jogok érvényesítése területén. Úgy gondolom, hogy szükség van egy ilyen horizontális jogalkotói keretre éppen a Lisszaboni szerződés elfogadása folyamányaképpen. Ez lehetővé teszi majd, hogy az Európai Unió megfelelő retorzív intézkedéseket alkalmazzon azon határidőkön belül, melyeket a nemzetközi kereskedelmi megállapodások irányoznak elő. Ahogyan a jelentőstében mondja, sok szempontot továbbra is még tisztázni kell. A bizottság felmerült a kérdés, hogy a közbeszerzési eljárásokra korlátozzák ezt az eljárást, vagy pedig a szellemi eh, tulajdonjogok kérdésének kérdése is felmerült. Én személyesen úgy gondolom, hogy hatékony volna a kereskedelmi reterziókat a szolgáltatók bizonyos, a szolgáltatások bizonyos ágazatára is kiterjeszteni, de persze ezt a szolgáltató ipar képviselőivel meg egyeztetni kell majd. Kétkedő vagyok, hogy az IPR szankciókat tehát a szellemi szomszédos tulajdonjogokról szóló megállapodás alapján szankciókat hatékonyan lehet alkalmazni. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentet mindenképpen tájékoztatni kell a minden kereskedelmi, politikai eh, szankció végrehajtási fázis esetében, és örömmel tekintek a közös munkálébe. Köszönöm. Köszönöm. Végezetül pedig a GUA nevében Helmut Scholz kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az előttem szólókkal egyetérthetek, amikor köszönetet mondanak a jelentéstevőnek a dokumentumért. Nehéz, komplex kérdés ez, amelyel mi szakbizottságként is új területre lépünk, hiszen más további eh, jelenleg hatályos eljárással kapcsolódik ez a munka a, például a szolgáltatási megállapodással, amely szándékosan nem multilaterális, hanem plurilaterális területen jelenik meg, és ilyen módon ez a tervezet érinti majd a bizottság azon tervezetét, javaslatát is. Ami az IPR-okat illeti, nem vagyok benne biztos, hogy azt a lépést kell tennünk, amelyről a jelentéstevő vitában ma jelzésértékűleg beszélt. A szellemi tulajdonjogú kérdésekről van szó. És ugyanez igaz a Trades and Services, a kereskedelem és a szolgáltatások területére. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságunkban kell először mélyreható eszmecserét folytatnunk, hiszen úgy gondolom, hogy a közbeszerzés és az ipr IPR-ok kérdését nem lehet csak a versenypolitika alapján vizsgálni, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy munkahelyeket mennyiben tudunk teremteni, illetve bizonyos jó szolgáltatások és termékek, a public goodsok, a common goodsok, a közszolgáltatásokhoz biztosítsuk mindenkinek hozzáférést. Azaz, tehát a nemzetközi kereskedelmi rendszer egy meglévő szabályozási rendszerére is figyelembe kell lennünk. Köszönöm a meghívott vendégek, szakértőknek, hogy gazdagították az ismereteinket, és azt tartanám kívánatosnak, hogy további szakértőkkel még egy ilyen tárgyalási fordulót vegyünk megbeszélést folytassunk, hogy elmélyítsük az ismereteinket, és főleg a szolgáltatási ágazatból közvetlenül, vagy pedig a szellemi tulajdon ágazatáról jövő specialisták véleményét hallgatnám meg szívesen. És ezekben a kérdésekben szorosan együtt szeretnék működni, mint az árnyék jelentéstevőkkel, és persze magával a jelentéstevőben. Köszönöm szépen, hallgassuk most meg a bizottság képviselőjét. A bizottság nem volt annyira meggyőző idáig a szolgáltatások kizárása tekintetében. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek és a többi felszólalónak is az általánosan biztosított támogatásukat. Két dolgot szeretnék felvetni. Az egyik a szolgáltatások kivonására vonatkozik, itt meg szeretném önt és a kollégákat is győzni másrészt pedig az Európai Parlament bevonásáról van szó. Azt hiszem, hogy világosá lett téve, hogy a szolgáltatásokra kiterjed ez a javaslat, mégpedig azért, mert a szolgáltatások területén jelentkező kereskedelmi akadályokra igenis válasz, választ lehet adni. Például, hogyha az építőiparunk egy harmadik állam országban akadályokban ütközik, akkor retorziós intézkedéseket lehet megragadni, de a közbeszerzési eljárások területén is kiterjedhetnek ezek a retorziók, már pedig ezek sokkal nagyobb hatással vannak kereskedelmi partnereinkre, mint mondjuk, ha csak a szolgáltatásokat látjuk el retorzív intézkedéssel. Nem egy igazán jó érv az, hogy a szolgáltatások területén nem rendelkezünk retorzív tapasztalatokkal, hiszen a múltban nem igazán alkalmaztuk ezeket, azért, mert nagyon nehéz ezeket a szolgáltatási ágazatban alkalmazni. Ez egy nagyon érzékeny ágazat, mint minnyáján tudjuk, és ahol az, az áruk területén sokkal hatékonyabb intézkedéseket lehet alkalmazni, mondjuk azáltal, hogy egy vámkulcsot megváltoztatunk, ez nagyon könnyen végrehajtható. A javaslat nem zárja ki azt, hogy esetleg a szolgáltatások területén is intézkedéseket ragadunk meg, előfordulhatnának olyan esetek, hogy egy országgal mondjuk alig van áruk, árukereskedelmünk, itt az ilyen intézkedésekre szükség lehet, de úgy gondoljuk, hogy az ilyen intézkedések kivetésének hagyományos útját kellene alkalmazni, tehát a hagyományos jogalkotói eljárást keretén belül vetnénk ki ezeket a kereskedelmi szankciókat. Úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak a végrehajtási jogi aktusokkal való felruházása ö, olyan túl nagy területen, olyan területeken, amelyek még mindig a tagállami jogkörbe, hatáskörbe tartoznak, nagyon veszélyes volna. Úgy gondoljuk, hogy a csomag fő céljait, tehát más eszközökkel is elérhetjük. Ami pedig a parlament bevonását érinti, a bizottság nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy egy célnak megfeleljen. A rendeletben alkalmazott eljárás a vizsgálattal ellátott komitológiai eljárás. És természetesen az ilyen eljárási tipológia kialakításában mindig figyelünk a parlament véleményére. De látni kell, hogy mind a WTO, mind az FTA, tehát szabadságkereskedelmi megállapodások kerületén felmerülő jogvitáknak hosszú előtörténete van. És persze az Európai Parlamentet bevonjuk az egész jogvita, kereskedelmi vita történetébe, tájékoztatjuk önöket, eljuttatjuk önöknek a dokumentumokat, az INTA szakbizottságnak ezeket a dokumentumokat, melyeket a tagállamok is megkapnak. A retorzió mindig egy hosszú történet utolsó lépése. És persze, hogyha kérik tőlünk, hogy struktúráljuk az önök bevonását, az egész kereskedelmi vita története kialakulása során, akkor ez mindenképpen figyelembe veszük az önök ez irányú kérdését, kérését. Köszönjük szépen. Köszönjük. Most pedig megadom Rinaldi kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék külön köszönetet mondani a kollégáknak, árnyékelőadóknak, bizottságképviselőnek, szakértőknek, nagyon érdekesek voltak a szakértői beszámolók. Mindegyikük megélte, és ezt érezni is lehetett a beszámolóban, hogy megélte az egyes szektorokban ezeket a vitás kérdéseket. Biztos, hogy hosszasabban is tudtak volna beszélni hozzánk. Úgy gondolom, hogyha más gazdasági szereplőt meghallgatnánk, hasonló módon részletesen be tudnának számolni az ilyen tapasztalatokról hasonlóan pártososan, hiszen a meghallgatott szakértőknél éreztük, hogy végigélték ezeket a kérdéseket. Nem is egyszer elhangzott a beszámolókban, hogy nem is egyszer olyan eset állt elő, amikor Európa olyan védelmi eszközöket, retorziókat alkalmazott, amelyek kezdetben alkalmaztak, aztán folyamatosan kellett érvényesíteni. Az biztos, hogy a helyzet mindig komplex volt, nem lineáris. Nagyon fontos figyelme vennünk ezeket a beszámolókat, amikor kereskedelmi retorziós intézkedéseket akarunk hozni. A rendeletnek mindenképpen biztosítania kell azt, hogy fölálljon egy eljárási megoldás, ami gyors és egyszerűbb. A Boeing esete az emblematikus ha végig gondoljuk, hogy abban a vitás ügyben most mi is a helyzet a vita összefoglalásaként e, mindenki azt mondta, hogy szükség van erre a horizontális rendeletre, és bizonyos aspektusok miatt ez már későn érkezik. Gyorsan kell eljárnunk, hogyha tiszteletben tartjuk az ütemtervünket, akkor öt hónapon belül plenáris elő tudjuk vinni a kérdést, annak ellenére, hogy nyári szünet is lesz, tehát gyorsan tudunk lépni. Ha jól értettem, a három legérzékenyebb témában a következő mondjuk előzetes következtetéseket lehet levonni. Szellemi tulajdonjog, itt nagyon óvatosan kell eljárni, én is így gondolom. A bizottság is megerősítette, hogy miért nem ért egyet azzal, hogy a rendeletben szerepeljenek a szellemi tulajdonjogok, szolgáltatások. Ez talán az egyik olyan legfontosabb téma, amit részletesen meg kell, hogy vizsgáljunk, és ahol döntést kell, hogy hozzunk. Be lehet vonni a szolgáltatásokat, nemzetközi szinten megvan ennek a jogi lehetősége, ez itt nem történt meg, meg lehet tenni vegyes retorziókkal, keresztezett retorziókkal, tehát nem csak szolgáltatásokra alkalmazott retorziókkal, hogyha szolgáltatási vita merül fel. Valószínűleg figyelembe kell vennünk azt is, hogy néhány évvel ezelőtthöz képest a nemzetközi kereskedelemben mennyire teret hódítottak a szolgáltatások. Ezért az uniónak is érdeke, hogy ezt a szektort még jobban védje. Valaki mondta, talán Pátszoldur, hogy minden lehetőség a rendelkezésünkre kell, hogy álljon, legalábbis elrettentő eszközként ezeket soroljuk fel a rendeletben, ez is egy érvényes indoklás. A szolgáltatásokat más eljárásokkal is védeni lehet. Együttdöntési eljárás keretében, de akkor visszatérünk a jelenlegi státuszkóhoz, és az eljárások így nagyon hosszadalmasak. Az biztos, hogy a szolgáltatások témáját részletesen végig kell, hogy gondoljuk. Végül az Európai Parlament szerepét illetően az biztos, hogy teljes tájékoztatást kell, hogy kapjunk az összes kereskedelmi vita esetén lépésről lépésre, és persze a retorzió a legutolsó fázis. De úgy gondolom, hogy érdemes lenne végig gondolni azt, hogy hogyan fogalmazzuk meg, hogyan tegyük formálisan mi szerepünket a meglévő gyakorlaton túl. Köszönöm szépen, ütemterv, második eszmecsere, májusi következő ülésünkön, jelentéstervezet megvitatása júniusi ülésen. Köszönöm szépen Nikoló, és köszönet mindenkinek az élénk vitáért. Nyolcas napi rendi pont következik. Ez egy saját kezdeményezési jelentés az ITRE részéről, és mi véleményt készítünk. Maria de Sarnes az Álde részéről az előadónk, meg is adom neki a szót. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. ne aggódjanak a képviselők, nem fogunk sok időt tölteni ezzel a témával. Először is a forma tekintetében. Ugye vélemény az mindig korlátozott lehetőséget ad. Köszönet mindenkinek, akivel együtt tudtam dolgozni. Próbáltam figyelembe venni a vita következtetéseit. Nagyon érdekes volt ez a szakbizottsági vita, azt hiszem, hogy sikerült megfelelően levonnom a következtetéseket. Ennek ellenére egy sor módosító indítvány érkezett, és az összes frakcióval együtt dolgoztam azon, hogy megvizsgáljam, hogy hol kívánnak módosítást alkalmazni. Először is a formával kapcsolatban az utolsó alkalommal részletesen beszéltünk erről Annyit szeretnék mondani, hogy számomra az, hogy sürgősen legyen egy európai stratégiánk az újraiparisítás témájában, Európa újraiparisítása témájában, ezt nagyon fontosnak tartom. Nem kell elmondanom, hogy az EU-nak milyen a gazdasági helyzete, mindenki tudja, hogy milyen nehézségekkel küzdünk. Gazdasági válság, szociális válság, munkanélküliség, delokalizáció. Tudjuk, hogy védelmi stratégiával egyedül nem tudunk választ adni ezekre a kihívásokra, hanem offenzív vörségünk. Európának egyértelmű újraiparosítási stratégiára van szüksége. Az ipari gyártásunk 36%-át képviselte a világipari termelésének 20 évvel ezelőtt, most 24% ez az érték, és továbbra is csökken ez az arány úgy gondolom, hogy le kell állítanunk ezt a folyamatot, ez nem jó Európa, és nem jó az európaiak számára. Röviden néhány fő téma európai politikai szándékra van szükségünk, európai parlamentnek ki kell ezt fejeznie, remélem, hogy a bizottság ezt követni fogja, és hogy a tanács ezt meg fogja hallgatni. Közös európai stratégiára van szükségünk akkor is, hogyha az országok között, az uniót alkotó országok között véleménykülönbségek vannak. Vannak kereskedelmi deficites országok, ezek nagyszámúak, vannak az ellentétes oldalon lévő országok, például Németországra gondolok. Ettől függetlenül közös európai újraiparosítási stratégiára van szükségünk. Egyetemben ebben a témában ki kell fejeznünk a politikai szándékot. Második téma, meg kell, hogy újra erősítsük, hogy az összes olyan szektor, ami jelen van Európában, ezeket támogatnunk kell, nem hagyhatjuk őket magukra. Gépjárműgyártásra gondolok, aurenatekára, űrtechnikára, vegyi termékekre, gyógyszertermékekre, kulturális termékekre, luxus termékekre is. Azok a szektorok, amelyek fontosak voltak, és még mindig fontosak, Ezeket továbbra is támogatnunk kell. Akkor is, ha ehhez hozzá kell, hogy járuljon az is, hogy új gyártószektorokat is támogassunk, főleg az innovációs területeken. Harmadik számomra nagyon fontos téma az európai versenyképesség. Úgy gondolom, hogy Európa versenyképessége nem a bérversenyben fog megjelenni, soha nem lesznek alacsonyak a bérek nálunk, és a szociális modellünk sem e felé mutat. Ezért Európa versenyképességét a hozzáadott értékben kell megtalálni, az előállító termékek vagy szolgáltatások hozzáadott értekében, ez pedig fontos az innováció és a kutatás szempontjából. Meg kell, hogy erősítsük a kutatási kapacitásunkat. Európai kutatási politika az abszolút elégtelen ahhoz, hogy támogatni tudja Európa újraiparosítását. Tudjuk, hogy költségvetési korlátok vannak, de a nemzeti és európai szinten is sokkal magasabb szintű kutatás támogatásra van szükség, hogyha ezt meg akarjuk valósítani. Negyedik téma a befektetés meg kell nézni, hogy Európai Unió mit tehet a befektetések szintjén. Ismerjük a szállítási, energia és telekommunikációs nagy infrastruktúrális befektetéseket, beruházásokat, ezek nagyon fontosak, de jogi keretet kell, stabil jogi keretet biztosítani hosszú távon az összes európai KKV számára minden országban. Nagyon jól tudjuk, hogy csak akkor fog valaki egy cégbe befektetni, hogyha közép és hosszú távon tud gondolkodni. És hogyha úgy érzi, hogy politikai támogatást is kap abban az országban, ahol ez a befektetés megtörténik. Ez azt jelenti, hogy a versenyszakpolitikánk, kereskedelmi szakpolitikánk is kell, hogy szolgálják ezeket a célokat de ezek nem öncélúak kell, hogy legyenek, hanem ezeket a szakpolitikákat is az európai kontinens újraiparosításának a szolgálatába kell állítani, illetve az európai gyártás javítása, munkahelyteremtés, európai növekedés érdekében kell felhasználni. Utolsó megjegyzésem a jelentésben a külső piacokhoz való hozzáférés, kölcsönösség, kereskedelmi védelmi eszközök témái is szerepelnek, ez hatékony kell, hogy legyen és egy kicsit aggályos számomra az, ami most ebben a témában a bizottságnál történik. Minden esetre a kereskedelmi szabályok tiszteletben tartása rendkívül fontos. Így szerettem volna a legfontosabb témákat összefoglalni a véleményem részéről, elnök úr. Köszönöm, frakciók. Frank Prüst, néppárt. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, én is gyors leszek szeretném kiegészíteni azt, ami elhangzott az előadó részéről. Először is Mariel szeretnék köszönetet mondani a tervezetért. Szinte teljes mértékben osztom az elhangzottakat. Nagyon nehéz volt a dokumentum előkészítése. Az első eszmecserre szor során elhangzott az, hogy az ipari és kereskedelmi szakpolitikáknak együtt kell működniük, mert egyébként rosszul működnek. Innovatív és versenyképes termékekre van szükség, és ilyen termékeket ugye nem tudunk előállítani, hogyha nem tudjuk méltányos és korrekt feltételek között értékesíteni ezeket. Ezért, ahogy elhangzott, nagyon fontos a kölcsönösség. Nagyon érdekes időszakot élünk most. Három javaslatról tárgyalunk egymással párhuzamosan, a ö, korrekt kereskedelem és az újraiparosítás témája párhuzamosan hallanak egymás mellett. Annak ellenére, hogy a kereskedelmi politikában sokszor ellentétek merülnek föl, például megnézzük a szabadkereskedelmi megállapodásokat, és sok területen még folynak a tárgyalások. A bilaterális kapcsolatainkat globálisabban kellene megvizsgálni, egy hatástanulmányra lenne szükség minden szektorra vonatkozóan a már megkötött és tárgyalás alatt levő megállapodások területén hiszen enélkül nem tudjuk az egész témát megfelelően megvizsgálni. Ez szükséges, és szükséges ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, és meg lehetővé tegyük a ipar számára, hogy megfelelően orientálódjanak, és megfelelő irányba vigyék el a termelésüket. Tehát nagyobb koherenciára van szükség, a meglévő eszközöket jobban kell tudjuk használni, a meglévő eszközök és szövegek már elégségesek. Viszont Európa nagyon sokat tesz a vállalkozások nemzetközi esetése érdekében, de nagyon fontos lenne a racionalizálás is. Például egy ablakos rendszerre van szükség a KKV-k számára, a belpiaci és külpiaci témákban is. Minden támogatást biztosítani kell a KKV-k számára és a nagyobb cégek számára is, hiszen sokszor egymással párhuzamos ért, intézkedések érvényesek, ezeket talán lehetne csoportosítani. Az európai ipar nem csak eszköz, hanem cél is egyszerűsített, könnyített jogi eszközökkel lehetővé tesszük a vállalkozások számára, hogy a jövő felé nézzenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Késésben vagyunk. Ezért kérek mindenkit, hogy röviden szólaljon föl. Harry Weber a szocialista frakció részéről. teljesen egyetértek a Mária Szenésző javaslatával. Meg vagyok győződve arról, hogy közülünk nagyon sokan úgy gondolják, hogy a növekedésre, vagy az újra növekedésre való átállás nélkül semmi nem lehetséges Európában. Nem tudjuk az adósságokat megoldani, nem tudunk nyitni a zöld gazdaság felé, nem tudjuk biztosítani a cégek számára a jövőt. És a növekedésre való visszaállás legfontosabb eszköze a befektetés és az újraiparosítás. A azonnali feladat kezelésén túl egyébként ez a jelentés nagyon jó irányba mutat. Azt mondta az elnök hogy legyek rövid, a lényegre térek most rá. Azt javaslom, hogy ne különböztessük meg a az offenzív stratégiát a defenzív eszközöktől, hiszen ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Marielle elsősorban az offenzív eszközökről beszélt. Én javasolnám, hogy defenzív védelmi szempontból vizsgáljuk meg az alapanyagokhoz való hozzáférést is, hiszen ennek nagyon fontos a szerepe az újraiposítás szempontjából szofisztikusabb alapanyagok témájában nagyon fontos a beszerzés biztosítása, és ezeket fontos kérdésként kell kezelnünk. Vannak már olyan irányelvek és rendeletek, amelyeknek a célja az egyes adatok védelme, a támadó jellegű fellépések ellen. Vannak olyan vállalkozások, amelyek a szociális és környezetvédelmi feltételeket nem teljesítik, ezért meg kell, hogy védjük a saját stratégiai tevékenységünket. Ahogy Plusz kolléga is mondta, a KKV-k védelme rendkívül fontos, mert a nagy csoportok tudják, hogy uh, hogyan használják fel a forrásokat. A KKV-k esetében viszont nem ez a helyzet. Egy teljes eszközsort kell felállítani, támogatást kell biztosítani azért, hogy a KKV-k az európai alapról kiindulva meg tudják hódítani a világot. Köszönöm, Ari. Janok Sadó negyedik francia hozzászólás ebben a vitában. Üdv a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság francia ágában, csoportjában. A, ez is, ez is azt bizt, bizonyítja, hogy hazánkban folyik a vita ezekről a témákról, és még nem tudtuk megoldani az összes ellentmondást. Ari Weber kollégám hangsúlyozza, hogy fontosak a védelmi eszközök, hogy fontosak a KKV-k. De persze ezek, ezeket teljesen egyetértek, de fontos figyelembe vegyük a megállapodásainknak a jellemzőit. Például az USA-val kötött megállapodások témájában a nagy téma a közbeszerzés közbeszerzési piac. De hát nézzük meg, hogy az USA közbeszerzési piacot hogyan használta és használja egyrészt a KKV-k védelmére, 23%-a a közbeszerzéseknek KKV kezében van, hogyan védenek bizonyos ágazatokat, és a közbeszerzési piacot használják fel a kutatás innovációra is. Én nem azt akarom mondani, hogy mindenképpen bizonyos ágazatokat abszolút védeni kell a közbeszerzéssel, olyan szektorokkal, ahol nincs lehetőség a megújulásra. De ha nem nézzük meg a külföldi tapasztalatokat, akkor nem tudjuk megérteni, hogy például a kutatásfejlesztés, innováció támogatását hogyan lehet az iparra, új, újraiparosítás témájára felhasználni. Elnézést, hogy késve érkeztem, és rövid leszek, ahogy kérték. A fotovoltaikus szakág e, ágazat eltűnt Európából. A Bosch nagy, innovatív, versenyképes, jól teljesítő cég két vagy három héttel ezelőtt bezárt egy fotovoltaikus üzemet, mert nehézségei voltak, és Európában az egyetlen ilyen üzemet nem tudtuk a kínai dömpingtől megvédeni a, muszáj lenne előre gondolnunk, és azt halljuk, hogy a bizottság nagyon bölcs, és hónapok elteltével egy jelentést készít, amiben azt mondja, hogy évvégéig átmeneti intézkedéseket fog hozni. Hát ez egy őrület. Egy képviselő, mondjuk a kereskedelmi biztos, akinek kellene esetleg védeni az ipari érdekeket hogy jöjjenek el az Franciaországba az üzembe, és mondja el, hogy egy évig gondolkoztunk azon, hogy hogyan lépünk föl a kínai döping ellen. Ez elfogadhatatlan. És a eh, Nemzetközi Szak, Kereskedelmi Szakbizottságként szerintem eh, föl kéne lépni a bizottsága szemben, és rá kéne kérdezni ezekre a témákra. Igen, teljesen egyetértek ezzel. Következő, most már nem franciául, Murphy képviselő. Köszönöm szépen. Hát akkor kiegészítem itt a francia hang, nemet hangokat. Az iparosi, iparosodásnak ez a következménye azért nem egyenesen következik, azért tudjuk, hogy ez egy, nem egy lineáris folyamat, és nem ugyanaz a helyzet minden országban, és nem csak a válságból adódik, de nyilván azért kapcsolatba is kell hozni a válsággal, az iparosodással, hogy a tőke áthelyeződött, sokkal inkább a finanszírozás, a, a spekuláció vette át a, a termelésnek a helyét, amelyet áthelyeztünk máshova, és ennek nyilván masszív következményei vannak a munkavállalóknak és a dolgozókra itt Európában és az egész világon is. A második dolog azért az iparosodásnak az áldozatai gyakorlatilag a teljes kontinensen a munkások 26 millió munkanélkülünk van, és az ILO is azt mutatta ki, hogyha ugyanezek a az intézkedések maradnak fent, ugyanez a politika folytatódik, és úgy tűnik, hogy az establishment gyakorlatilag a pártok szintjén ezt képviseli, akkor további 4,5 millió munkás kerül ki az utcára. Nagy sajnálattal kell azt mondom, hogy ugye 30, sőt néhány országban 40 százalékos az ifjúsági munkanélküliség, sőt, ugye Spanyolország, Görögországban 50 százalékot is elér. Úgyhogy mindenki mondhatja, hogy persze támogatjuk azt, hogy most ezt a folyamatot megfordítjuk, megállítjuk és reindustrializáljuk Európát. Újra iparosítjuk Európát. De hát hogy képzeljük ezt el? A kérdésem az, hogy egyáltalán lehet-e abban a keretben megmaradni, hogy ösztönözzük a feldolgozást, motiváljuk a beruházásokat a KKV-k részéről, vagy a KKV-kba, miközben ugye az állami szektor sem fejetjük el, de tudjuk, hogy nyilván azért a, a magáncégek nem elhanyagodó, elhanyagolható tényezőt jelentenek itt a gazdasági fejlődésben, de ugye a múlt ülésünkön itt a McKinsey féle számokat ismertettem, 2012. decemberi számok ezek, az Investment and Growth témában, és a 2007 és 2011 között 350 milliárd eurót investált a magánszektor, ami azért a magánfogyasztásnak sokszorosa. És aztán azért még nem is beszéltünk ugye arról, hogy kik a kiváltói a válságnak, és ennek egyáltalán tényleg a hosszú távú következményei mik és hogyan lehet megoldani. Hát hogy tudjuk megoldani? És miért omlott össze a beruházás? Hát azért, mert a profit is elmarad. Hát ez lett, lett, lehetett volna egy elképzelés, de ez nem így van. Tehát igazából a megtérülés, a profit az utóbbi években megint a helyén van. Úgyhogy egy érdekes szám, és nagyon fontos szám is az, hogy a beruházás az csökken, de a profit nő, és egy csomó pénz van a magántársaságoknál gyakorlatilag 750 milliárdos volumenben, tehát egyszerűen a készpénz az ott van 2007 és 2011 között. Úgyhogy azért ez kihívás jelent azok számára, akik azt gondolják, hogy itt a profitban kell keresni a megoldás, mert a, mert a profit az, ahogy mondtam, megvan, sőt, még nő is. És akkor az utolsó megjegyzésem. A társadalom nyilván azt fogja mondani, hogy ez nem működik, 26 millió vannak munkanélkül, szükség van közberuházásokra, a tőkét is meg kell adóztatni, és egy jobbfajta tervezésre is szükség van, ami nem fog működni mindaddig, amíg magánkézben van az iparnak és a gazdaságnak a legnagyobb része. Ez a válaszom. Valaki más? Akkor meghallgatjuk még a bizottságot. Pilze urat. Kérem olyan röviden, ahogyan csak tudja. Köszönöm szépen, és köszönöm a szakbizottságnak a támogatását is a közleményünkre vonatkozóan, és az összes eddigi megszólalást is, amelyet tényleg nagyon fontosnak vélünk mi is. Hogy emlékeztessek Arozó levelére, a februári Európai eh, Tanácson eh, hallottuk ezt. Nagyon sokat kell tenni Európában, a belső piacon, a versenyképességért, az innovációért, és nyilván a kereskedelem oldaláról is sok. Utóbbi részéről láthatjuk azt, hogy a GDP 1%-a, 1%-át a nemzetközi kereskedelem generálta és ezt fenn is kell tartani, globális kereskedelmet kell folytatnunk méltányos szabályokkal, és különösen koncentrálnunk kell a közbeszerzésre, a kereskedelmi védelmi mechanizmusokra és egy megfelelő megközelítésre, amely, amely szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozik. Ne haragudjon, hagyd szóljak körbe, de akkor a Jánik Zsadó féle felvetésre reagál itt ezzel, hogy hogy a fotocellák gyártása ugye megszűnt Európában? Nem, én a nem fel, a tisztességtelen gyakorlatokra ö, utaltam, ami a modernizációval függ össze az EU-s védelmi intézkedések modernizációra, és hát ezzel kapcsolatosan megszületett ugye egy közlemény, aztán a nem jogalkotási javaslat, amelyet a következő hónapban fognak végrehajtani, és az iránymutatásokat is, a véd, me, védelmi mechanizmusokra vonatkozóan, ezek majd július végére várható. Ne haragudjon, de szerintem ez rossz irányba visz, Azt mondtam, hogy a bizottságnak a javaslata eh, véleményem szerint a rossz irányba megy, hogyha a fotocellákra gondolok. Ez egy másik vitát, tárgyát eh, képzi majd, amikor majd a TDI modernizációt eh, fogjuk körüljárni. Köszönöm, Maria Szárnesz kap szót. Elnök úr, úgy gondolom, hogy néhány érdekes dolog hangzott el itt egyetértünk valamiben, egy ilyen egyszerű dologban. Ezt kéne kimondani, de ezt meg kell, hogy hallgassa a bizottság. A kereskedelmi politika az európai iparfejlesztés kell, hogy szolgálja. Ez egyértelmű és evidens, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ezt a bölcs gondolatot a bizottság megértette volna. Úgyhogy kérem, hogy értsék ezt meg értsék meg azt, amit mindannyian mondunk. Ez az első megjegyzésem. Elhangzottak javaslatok hatástanulmány kérdésére. Jánik azt mondja teljesen jogosan, hogy koherensek kell, hogy legyünk azokkal a megállapodásokkal, amelyeket megkötöttünk, illetve amelyekről tárgyalunk, például az Egyesült Államokkal, ami egy rendkívül fontos megállapodás, ugye USA és Európa a világ GDP-nek kb. 50%-át képviseli, és nemzetközi szabályokat kell majd alkalmazni, nagyon fontos ezért ez a megállapodás. Egymás közt vagyunk, ezt kimondhatjuk. Egyetértek Janis Adóval a napelemek témájában, de két probléma van itt. Az egyik az európai és tagállami hosszú távú gondolkozás. Ugye egy-két évig támogatunk valamit, aztán megfordul minden ezeknek a politikáknak a támogatására kialakított eszközök nem voltak hatásosak, ezért amikor egyértelműen tisztességtelen verseny helyzete alatt állunk, akkor a mi kereskedelmi védelmi eszközeink nem működnek, nem jól működnek, nem elég gyorsak, és ugyanaz az aggályom, mint az elnök úrnak. A bizottságnak végig kell gondolni ezeknek az eszközöknek a megerősítését. Harmadik megjegyzésem, Ari Weber részéről hangzott el, hogy a növekedés miatt nagyon fontos ez, ugye rendkívül sok a munkanélküli, és elsősorban ez a fiatalokat érinti. KKV támogatása hatékonyabb kell, hogy legyen, egyszerűsíteni kell a támogatást, azért, hogy például fölállítsuk valóban ezt az egyablakos rendszert. A szabályokat is egyszerűsíteni kell, folyamatosan, amikor újabb szabályokat hozunk, akkor ezzel nem a problémákat oldjuk meg, hanem hozzájárulunk a problémákhoz. Szeretnék az összes árnyék előadónak köszönetet mondani, a téma rendkívül fontos, és biztos, hogy jól fogunk tudni együttműködni a módosítók tisztázása során. Köszönöm. Módosítók benyújtásának a határideje május 10-e este 6 óra. Ez a nyilvános ülésünknek a vége a mai napon. Koordinátorülés következik. Kérek mindenkit, hogy gyorsan, csöndesen hagyja el a termet, aki nem maradhat a koordinátorülésem.